minutes, and we pass to the next one because we're it's already 10. Ladies, gentlemen, colleagues. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Kezdjük a munkát, mert most már 10 perc eltelt. Kérnék mindenkit, hogy hallgasson el, és legyen szíves figyeljenek, figyeljen ide rám. Engem kell, hogy meghallgassanak, és nem fordítva. Nagyon fontos vita áll előttünk ma délután. És szeretném tájékoztatni a parlamenti képviselőket, hogy a koordinátori ülés, a tegnapi koordinátori ülés jegyzőkönyvét ma délelőtt kiosztottuk. Ezt a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük a szokás szerint a mostani ülés végéig, ha senki nem jelentkezik ellenvetéssel. És most ezek után, az elnöki közlemények után már is rátérhetünk a 26-os napi rendi pontra, ami az általános referenciarendszer reformjáról szóló meghallgatás. Ez ugye egy Európai Uniós rendelet, és bizonyára tudják, hogy május 10-én zavarják a vendégeinket. Kérem, hogy ne beszéljenek. Tehát május 10-én az Európai Bizottság elfogadta a jogszabályalkotási javaslatát, Ugye az EU GSP rendelet felülvizsgálatáról van szó, hogy a jelenlegi általános preferencia rendeletet felváltsák, A legutóbbi rendeletet ugye ki meghosszabbították 2013-ig, de akkor legkésőbb le fog járni. És ezt kívánják helyettesíteni. A bizottságnak ez egy új kezdeményezése. Nagyon régóta várunk már erre a jogszabály alkotási javaslatra. Most van az első alkalom, most lesz az első alkalom, hogy ugye 1979 óta, tehát 40 évvel ezelőtt vezették be ezt a rendszert, de most az első alkalom, hogy a hagyományos jogszabályalkotási eljárással fogjuk ezt tárgyalni, tehát az együttdöntést keretében és az Európai Parlament teljes jogú partnerként fog ebben a folyamatban részt venni. Azt már tudjuk, hogy az Európai Bizottság jelentős változásokat javasol a lefedett országok tekintetében, tehát a hagyományos preferenciarendszer keretén belül is, és a GSP pluszon belül is javasolnak változtatásokat, valamint a rendszer időtartamára vonatkozóan is tehát a kedvezményezettek, kedvezményezett országok esetén. Ma délután különböző érdekelteket hívtunk meg, és nagyon jó alkalom lesz ez arra, hogy beindítsuk a vitát a parlamentben ebben a témában. Ez az egyik legfontosabb jogszabályalkotási javaslat a kereskedelem politika terén idén. És természetesen azt hiszem azt is elmondhatnánk, hogy ez a legrelevánsabb rendelet a kereskedelem politikán belül, és rögtön köszönteném is a vendégeinket, akik már, akik közül néhányan már korábbi alkalommal is jártak nálunk. Először Christopher Stevens urat mutatom be, aki az Overseas Development Institute képviselében van itt, az Egyesült, képviseletében van itt az Egyesült Királyságtól. Azután Peter Thompson úr, aki a kereskedelmi főigazgatóság igazgatója, a fejlődés és gazdasági partnerségi megállapodásokért felelős. Aztán bemutatom Fernando Jepez nagykövet urat, Ecuador nagykövetét. Ő tehát a GSP Plus rendszer egyik kedvezményezett országát képviseli. Velünk van Szilvi Mamias asszony, remélem jól ejtem ki a nevét, elnézést kérek, hogyha hibáztam, ha nem tökéletes. Ő az Eurocommerce Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság tagja, és a Frucom főtitkára, és Mark Maes úr is itt van körünkben, aki kereskedelmi politikai tisztviselő, ő a belga civil szervezetek koalíciójánál dolgozik, 11-11-11 ennek a koalíciónak a neve, és az Európai Konfederációt képviseli, tehát a Segítségnyújtás és Fejlesztési Konfederációt, ez a Konkor. Nagyon sok tagszervezetet fognak egybe az Európai Uniós tagállamokban, ők mind a fejlesztés területén aktívak. és a tanács Gustav Falusi, Falusi Gustav úr, a tanácsi munkacsoport elnöke, nagyon remélem, hogy ő is meg tudja majd osztani velünk a véleményét, miután meghallgattuk a meghívott vendégeink előadását. Rögtön rá is térünk ezekre az előadásokra, és elsőként Christopher Stevens úrnak adom meg a szót. Köszönöm még egyszer, hogy eljött. Szeretettel üdvözöljük itt körünkben. És öné a szó, mindjárt megmondom, hogy hány percre. 15 percet kap, uram. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr még a helyéről is felel, hogy jobban lehessen látni a diákat. Tehát köszönöm szépen először is hogy ezt a lehetőséget megkaptam, bemutathatom önöknek azt a jelentést, amelyet a titkárságnak, illetve a kereskedelmi bizottságnak készítettünk. Nem tudom, hogy van-e mindenkinek egy példánya ebből. Azoknak mondom, akiknek van ebből egy példánya, hogy megváltoztattam a formátumot, és most már nem Word dokumentumról van szó, hanem ez egy PDF anyag, van benne pár probléma a lábjegyzetekkel. A 23-astól kezdve hiányoznak a lábjegyzetek sajnos ebből az anyagból, de mindenkit biztosíthatok arról, hogy a titkárságnak benyújtott változatban megvan valamennyi lábjegyzet, és remélem, hogy le tudjuk küzdeni ezt a problémát majd gyorsan. Még valami mást is szeretnék mondani, ugye mivel a bizottság nem régiben tette közzé a javaslatát az új GSP rendszerre vonatkozóan, és ugye mi a jelentésünket ezelőtt készítettük, tehát ebből kifolyólag világos, hogy mi a jelenlegi GSP rendszer sikerére, előnyeire, hátrányaira összpontosítottunk. Ez ugye már néhány éve használatban van, ajánlásokat tettünk arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne ezt a preferencia rendszert jobbá tenni, hatékonyabbá tenni az új keretek között. És szerintem a mi ajánlásainkat olyan következtetéseknek lehet tekinteni, amelyeket a rendelkezésre álló tények alapján vontunk le. Tehát ugye eldöntöttük, hogy mely elemek működnek nagyon jól, és melyek azok az elemek, amelyek kevésbé hatékonyak. Mindezt természetesen annak a fényében kell tekinteni, amivel a bizottság előállt ugye a legújabb javaslatában. Úgyhogy egyfajta listának lehet azt hiszem tekinteni a mi véleményünket, hogy mire kell odafigyelni az új rendszerben. Nem kétséges, hogy az elkövetkezendő hetekben, hónapokban több jelentés születik majd, amely részletesen elemzi vizsgálja a bizottság javaslatát. Az én intézetem is dolgozik már ezen, és biztos vagyok benne, hogy mások is így tesznek. De azt hiszem, amit eddig elmondtunk, szükségszerűen egy azonnali reakció a főbb jellemzőkre, a javaslat főbb elemeire. Én szeretném fenntartani még a jogot, hogy további megjegyzéseket fűzzek ehhez a bizottsági anyaghoz, hogyha már lesz időm ezt alaposan tanulmányozni. Nos, tehát a bevezető megjegyzések után 20 percet kaptam eredetileg, elnök úr most ezt 15 percre csökkentette, de az elnök úr közbeszól, hogy adunk még 5 percet, ha kell. Mindegy, én le tudtam rövidíteni az anyagomat, mondja az előadó, hiszen ezt körbe tudtam küldeni papírváltozatban. A kollégáim ezt nem tudták megtenni, de én akkor így sokkal gyorsabban tudok végig szaladni ezen. Egy 26 oldalas jelentésről van szó, amely a preferencia rendszer több aspektusát vizsgálja, empirikus tapasztalatok alapján, illetve több érintett fél véleménye alapján, ezek a felek a bizottság konzultációs eljárásában fejezték ki a véleményüket. Én két kérdésre összpontosítanék amelyekre a jelentés választ is ad, és természetesen nagyon szívesen válaszolok más kérdésekre, miután az előadásomat lezártam. De mielőtt rátérnék konkrétan erre, ugye azt kérdezték tőlünk, hogy hogyan működhetne jobban a GSP. De hát az a kérdés, hogy működötte, ezt is meg kell válaszolni, és a válasz attól függ, hogy milyen szemszögből, milyen megközelítésből vizsgáljuk van egy fő kérdés. Hogyha, ugye ezt fel kell tennünk magunknak, az EU általi liberalizáció jó-e vagy sem? Nem mindenki gondolja azt, hogy jó. De ha ez jó, akkor van-e annak értelme, hogy ezt a WTO keretein kívül megvalósítsuk? Tehát, hogy jó-e ez a kedvezményezett országoknak, illetve a nem, kedvény, nem kedvezményezett fejlődő országoknak vagy Európának. Ugye itt is több különböző érdekről van szó, a fogyasztók érdekeiről, a verseny, egymásra versenyző termékek előállítóinak, illetve az egyéb termékek gyártóinak, akik szintén bekerülnek a képbe. Ha azt mondjuk, hogy igen a válasz, akkor a következő kérdés az az, hogy vajon a GSP jó e eszköze ez a preferencia rendszer jó-e arra, hogy multilaterális szint alatti liberalizációt valósítsunk meg, és hogy vajon a kitűzött célokat meg tudjuk-e valósítani. Mi a jelentésünkben azt próbáltuk megválaszolni, ezeket a kérdéseket próbáltuk meg, megválaszolni különböző mértékig. Nagyon szerencsések voltunk, mert a legkiválóbb adatbázist és elemzést tudtuk felhasználni, ami csak létezik a GSP hatásairól kapcsolatban. Az Európai Bizottság félidős felülvizsgálatának keretében a Sussexi Egyetem készítette ezt az adatbázist, kb. egy évvel ezelőtt mutatták be. Olyan adatokat használtak fel, amelyek korábban nem voltak elérhetőek. És egyébként még az a szerencse is ért minket, hogy ugye a nyilvános konzultáció eredményeit is fel tudtuk használni. Tehát sokkal szélesebb kört véleményét tudtuk figyelembe venni. Van még egy előzetes dia, mielőtt rátérek a két fő kérdésre. Ezt most azoknak mondom, akik számára az általános preferencia rendszer újdonság. Elmagyarázom, hogy három különböző ízben gyártják a GSP-t, ha mondhatom ezt így. Ugye jön a standard, a hagyományos GSP, ez a legkevésbé preferenciális, viszont ez a legszélesebb kategória. Jelenleg, de nem a bizottság új javaslatának értelmében, jelenleg ez szinte minden fejlődő ország számára nyitott. És van a másik véglet, ugye az EBA, bármit csak fegyvertne, ne, ez a legszűkebb kategória, itt a legkevesebb, legkevésbé fejlett ország számára van ez elérhetővé téve, de szinte minden termék esetében, és a kettő között van a harmadik kategória, a GSP+, ami olyan országcsoport számára elérhető, egyrészt akik ezt kérték, másrészt pedig, amelyeket sérülékeny, érzékeny országoknak határoznak meg, a harmadik pedig, hogy ezek az országok vállalták, hogy politikai, szociális és környezetvédelmi követelményeknek megfelelnek, azaz nemzetközi egyezményeket aláírnak és be is tartanak. Tehát gyakorlatilag három kérdés van, hogy működött-e a GSP, az EBA és a GSP Plus, ez a három külön álló rendszer. Három álló rendszer, akkor is, hogyha mindegyik gyakorlatilag ebbe az általános preferencia rendszerbe tartozik. Tehát akkor, melyik is az első kérdés, ugye a kettő közül, amelyre most válaszolok, a jelentésünk sokkal többel foglalkozik. Az egyik az az, hogy valóban használják-e az általános preferenciarendszert a fejlődő országok exportőrei és az EU importőrei. Legalábbis arra a célra, amelyre ezt tervezték. Hát nyilván ez a legalapvetőbb kérdés, mert ha a GSP-t nem használják, akkor eleve nem lehetnek sem pozitív, sem negatív fejlődésre kitett hatásai. Hát a válasz az egy kicsit konfúz, különböző válaszokat lehet adni erre a kérdésre, attól függ, hogy ki próbál meg válaszolni rá. De miért? Ez egy eléggé polarizált eszköz, majd mindjárt elmagyarázom később, hogy mire is gondolok. A félidős felülvizsgálatból fény derült valamire, amit korábban nem tudtunk. Azokban az esetekben, ahol a GSP valóban versenyelőnyt kínál, akkor felhasználják. Ha nem, ha nem biztosít ez a rendszer semmilyen kereskedelmi előnyt, akkor nem alkalmazzák. Nagyon sok termék esetében ez a rendszer nem tud más beszállítókhoz képest előnyt kínálni, versenyelőnyt kínálni, akkor nem is használják. Azon esetekben azonban, tehát, hogyha megvan ez a versenyelőny, akkor alkalmazzák. Két oka van annak, hogy ilyen sok fejlődő országból kiinduló export nem kap preferenciális bánásmódot a GSP rendszeren belül. Az egyik oka ennek az, hogy az EU amúgy is már eléggé liberális, ami a kereskedelmet illeti, tehát a termékek nagy része, amelyet a GSP kedvezményezettek exportálnak, eleve 0%-os tarifával jöhetnek az EU-ba. Tehát, hogyha már nincsen vám, fe, vám feltétel, akkor ennél kellemesebb, ennél jobb feltételeket nem lehet kínálni, tehát a GSP nem tud előnyt, előnyesebb feltételeket kínálni. Ez mit tükröz? Azt tükrözi, hogy az EU jelentős előrelépést tett a kereskedelmi liberalizáció terén. De ez súlyosbítja valami. Ugyanis az a helyzet, hogy a legszeg, legszegényebb országok nagyon korlátos termékskálát exportálnak. Ezek a termékek szinte kizárólag olyan termékek, amelyek feldolgozott vagy feldolgozatlan, vagy nagyon kevéssé feldolgozott nyersanyagok, amelyeket az EU nem állít elő, és ezért importálni szeretne. Nyilvánvaló, hogy az EU soha nem fog mondjuk a kőolajra hatalmas importvámot kivetni tehát azok az országok, amelyek ezt a terméket, amelyek exportálják, nem kell, hogy majd rászoruljanak a GSP-re. néhány szegényebb fejlődő ország, amely megpróbálja diversifikálni a termékeket, amelyeket exportál, nem tudja majd kihasználni a GSP előnyeit. PowerPoint prezentációt készítettem, a három grafikonom három külön dián van. Akinek megvan papíron ez az anyag, akkor a 15. oldalon egyszerre is megtalálja ezt a három grafikont. A három grafikon vizsgálja a három rendszert, tehát a hagyományos GSP-t, a GSP pluszt és az EBA-t. Én az import arányról szeretnék itt beszélni a kedvezményezett országokból, tehát amelyek valóban előnyt élveznek. Ez a standard GSP. Ez a halvány kék szegmens jelképezi azokat a termékeket, amelyeket mi importálunk a kedvezményezett országokból, ahol 0% a tarifa. Tehát ez azt jelenti, hogy 60%-a ezeknek a termékeknek vámmentes, tehát egyszerűen elő sem kerül az a kérdés, hogy preferenciális bánásmódra lenne szükség. Van egy másik termékcsoport, olyan termékek, ahol van vámtarifa, de még nincsen GSP preferencia, ez 22%-ot jelent. Tehát ez azt jelenti, hogy az importált termékek 22%-a részesülhetne preferenciális bánásmódban, de ezek a termékek nem tartoznak a GSP keretei közé. Brazília, India, Malajzia 86, exportjának 86%-a nem részesül GSP kedvezményekből, a kétharmaduk azért, mert nulla a vámtarifa, és egyötöd azért, mert le ugyan lehetne, de a GSP értelmében nem jár kedvezményes bánásmód. Itt van két zöld szegmens, 4% az egyik, amely teljesen vámmentes, a GSP alá tartozik, és a másik 4% amely szintén a GSP alá tartozik, és alacsony vámot kell fizetni. Tehát az azt jelenti, hogy ezen országoknak csak a exportjának csak a 8%-a kaphat preferenciális bánásmódot, és ezt meg is kapja. A GSP Plus rendszerben megint ugyanezt, ugyanezt lehet látni, hogy az exportált termékek kétharmadánál már eleve 0% a tarifa, a sötétkék szegmens, ahol pozitív tarifa van, és még nincsenek, nincs kedvezményez bánásmód a GSP keretein belül, ez a szegmens itt kisebb, nem 22, hanem csak 13 százalék. Azért, mert a GSP az ugye nagyobb termékskálára kínál előnyöket, viszont a másik szegmens az majdnem 25 százalék. Tehát ez azt jelenti, hogy a kedvezményezettek 25%-a valóban kedvezményezett bánásmódot kap a GSP Plus keretén belül. És végül pedig a legkevésbé fejlett országok, ez a harmadik grafikon. Annak ellenére, hogy teljes a liberalizálás a legkevésbé fejlett országok kapcsán, tehát szinte bármilyen termék vámmentesen jöhet, még mindig látszik, hogy a termékek kétharmada ilyen 0%-os, tehát nincs értelme annak, hogy kedvezményezett bánásmódban részesüljenek. Van itt egy 6%-os sötétkék szelet, de ez gyakorlatilag már nem létezik. A 2008-as adatokat használtunk fel, és 2008-ban még voltak korlátozások a rizs és cukor importjára vonatkozóan az EBA keretein belül, de 2009-ben megszüntették ezeket, tehát ez a 6%-os kis kék szeletke megszűnik. Hogyha fel akarnánk ugye frissíteni ezt a tortát, akkor azt látnánk, hogy 29% nem 23 részesül a kedvezményezett, kedvezményekből. Tehát a kérdés, hogy azt mondhatnánk, hogy igen, használják ezt, de az EU és ezen országok közötti kereskedelem csak töredékére. Ennek, és ez a fő ok, azért mert az EU egyébként sem szab ki vámot, vagy pedig a hagyományos GSP és GSP Plus esetében azért, mert azok a termékek, amelyekre kiszabunk importvámot, nem tartoznak a GSP keretei közé. Tehát ez a két ok. A második kérdés, hogyha használják ezt a rendszert, akkor ki a kedvezményezett, kinek az előnyére válik ez. Elnézést kérek, nem tudok számolni, mert ugye itt látható, hogy négy kedvezményezetti kategória van, és aztán három pontot látnak itt, azért, mert kettőt összeolvasztottam. Olvasztottam. Hát tulajdonképpen három csoportra lehetne osztani a potenciális kedvezményezetteket. Amit tudunk, az az, hogy az EU ugye importvám kivetése helyett inkább ezt át terheli másra. Ki lehet ez? Fejlődő ország, egy olyan fejlődő ország, amely magasabb árat kap az export termékéért, vagy pedig, és ez egy nagyon fontos jellemzője a GSP-nek, többet ad el az adott termékből, mert az importőrök kedvezményt kapnak, vagy pedig az európai importőrök, kiskereskedők kerülhet ez. És egészen a felülvizsgálatig nem tudtuk, hogy mekkora az az adó kedvezmény, amely a három kategórián belül érvényesül. Most már tudjuk, tehát a nyereség nagy része az az exportáló országoknál marad, 10, 50 vagy akár 100 százalék is a magasabb árakon keresztül ezeknél a fejlődő országoknál marad. Hogyha az ár nem emelkedik meg, akkor mindig megvan annak a lehetősége, hogy az értékelés, az értékesítés mennyisége nő ennek a megállapodásnak köszönhetően, mert nyereségesebbé válik az import. Azonban, hogyha feltesszük azt a kérdést, hogy vajon sok ország élvezte ennek az előnyeit, erre sajnos az a válasz, hogy nem. És ugye ez a korábbi diagramokból látható volt, hogy nagyon koncentrált a jellege ezeknek a rendszereknek. Tehát annak érdekében, hogy valaki kedvezményezett lehessen, képes kell, hogy legyen arra, hogy versenyképesen exportál olyan termékeket, amelyekre aztán adómentesség érvényesül, vagy vámmentesség érvényesül az export miatt. 8%-tól mondjuk a nagyfejlődő országok esetében 29%-ig terjeszthet a legkevésbé fejlett országok esetében. De nagyon ritka az, hogy több mint az országok fele gyakorlatban is részesül a kedvezményekből. Tehát csak olyan országokról van szó, ahol az export tehát termékek nagy része kedvezményezett, csak ezek az országok tudják kihasználni a rendszer előnyeit. A legkevésbé fejlett országok exportja is növekedett, a jólét is növekedett, ez igaz de a, hogyha a standard GSP rendszert nézzük, akkor sokkal vegyesebb a kép. A 11. jelentés 11. oldalán van egy táblázat, ezt mutatom most a következő dián. Itt azok a termékcsoportok láthatók, amelyek kapcsán a legnagyobb előnyre lehet szert tenni. Sárgával emeltem ki azokat, ahol a kereskedelmi előny, amelyet a GSP biztosít, a legnagyobb. Ez azt jelenti, hogy a nyereség legnagyobb része ezekből származik a fejlődő országok kapcsán, tehát hogyha ezeket a termékeket exportálják, akkor tudnak a legnagyobb nyereségre szert tenni. Ez mindjárt meg is magyarázza egyébként, hogy miért ellentmondásos itt-ott a GSP. A félidős felülvizsgálatból kiderült, hogy ennek a rendszernek elhanyagolható az európai gazdaságra gyakorolt hatása. Még azok a szimulációk, is, amelyek megnézték, hogy mi történne, ha minden egyes tarifát az összes termékre megszüntetnénk a GSP keretein belül, arra jutottak, hogy az európai termelők és a fejlődő országok termelői közötti verseny hatása szinte elhanyagolható lenne. De megint ezzel csak azt akartam mutatni, hogy nagyon kevés szektorra, ágazatra koncentrálódnak ezek az előnyök, és emiatt a GSP hatásai jelentősek lehetnek az európai, ugyanezekre az európai ágazatokra nézve. És ezzel elnök úr be is fejezem az előadásomat. Köszönöm. Peter Thompson a következő előadó. A kereskedelmi főigazgatóság képviseletében. You have the same bride, so maximum 20 minutes. I, uh, I certainly hope, Chair, to, uh, to finish within that time. Remélem, hogy el tudom mondani az előadómat uh, a rendelkezésre álló idő alatt. Nyolc szlájdom van, és önök, ennek egy előzetes verzióját elküldtem önöknek. Uh, a jelenlegi rendszer uh, legfőbb pontjaira kitért az előttem szóló, csak nagyon gyorsan, természetesen a preferenciák realisztikus módon csak akkor jelennek meg, hogyha már egy pozitív feladat megjelenik, tehát az MFN nullákat nem kell megnézni, még akkor is, hogyha ezeket elméletileg lefettük. Tehát ezt a három fő vonalat ön nagyon jól leírta, a GSP eh, plusz 15 kedvezményezetre vonatkozik, és ahhoz, hogy jobb támogatásokhoz jussanak, eh, nekik eh, sérülékeny országoknak kell lenniük, alá kell írniuk egy megállapodás, a megállapodást kérniük kell a támogatást, és ez az egyik leggenerózusabb támogatási rendszer. Én kizárólag arra szeretnék összpontosítani, hogy hol jelennek meg a preferenciák. Itt hát a Christopher Stevens által bemutatott számok helyett a 60 milliárdra szeretnék összpontosítani, ahol preferenciális importok vannak Ezeknek 80%-a a GSP-knél jelentkezik, meg 10% a GSP plusznál, és a fennmaradó 10% pedig az Everything But Arms-hoz tartozik. Ez az EU importjának 4%-át teszi ki, és 1,5%-át az európai piacnak. Mert vannak olyan ágazatok, amelyek érzékenyek lehetnek, tehát ez 66%-át teszi ki az összes tarifa sornak, és 25%-át a vámmentes termékeknek, azoknak a, a soroknak a száma, ahol lehetnének referenciák, de ezeket nem adjuk meg, igen, csak limitált. Minden harmadik évben lejár a jelenlegi scheme, ezt önök jól ismerik, és remélhetőleg ezt 2013-ig, illetve egészen addig, amíg az új szabályzat hatályba lép, ki fogjuk bővíteni. Változtatásra van szükség, természetesen jogi kötelezettségeink vannak a javaslat kialakításakor, de a Lisszaboni szerződéshez alkalmazkodnunk kell, amely az együttdöntési eljárást is rögzíti. Chris Stevens már megemlítette a Sussexi Egyetem tanulmányát, illetve a közkonzultációt. Ezek hozzáférhetőek az internetes oldalakon. És egy hatástanulmányt is készítettünk, amely a saját javaslatunk köré épül a javítások érdekében, és ez szintén hozzáférhető az internetes oldalakon. Az elmúlt néhány napban jelentek ezek meg. Arra a következtetésre jutottunk a jelenlegi tanulmányok tükrében, hogy a GSP célok továbbra is fennmaradnak. Eddig sikeresek voltak a preferenciák, olyan tekintetben, hogy azok használták őket, akik tudták használni. Konzultáción belül nagyon fontos a szükségben levőkre összpontosítani, és miért terült ki ez egyetemben a tanulmányból. Tudjuk azt, hogy kik azok, akik az LDC legkevésbé fejlett országok közül rászorulnak a támogatásra, alacsonyabb bevételekkel rendelkező nem LDC országok is ide tartoznak, és itt vannak elvitatott pontok. A fenntartható fejlődést kell támogatnia ennek a rendszernek, és a GSP plusz elemet nagyra értékelték az érintettek, és ezt ki kell bővíteni, amennyire ez lehetséges. Ami az Európai Unió kereskedelmi oldalát illeti, illetve az exportőrök érdekeit. Nagyon fontos az előreláthatóság eh, a gazdasági együttműködésben, és ezek voltak azok a legfőbb aspektusok, amelyeket fontosnak tartottunk. A professzor úr már elmondta azt, hogy nagyon fontos csökkenteni azoknak a számát, akik kedvezményezettek. Az első kör, akiket megvizsgáltunk, és erre konzultációból választ kaptunk, tehát megvizsgáltuk azokat a körülményeket, ahol létezik szabadkereskedelmi megállapodás, illetve importot tesz lehetővé egy adott scheme, és esetleg ez jobb, mint a GSP, ott nincs szükség a GSP-re, szállítás preferencia rendszerre. Chile jelentkezett önként, hogy kiszállna ebből a körből, Hát a javaslat értelmében ők erre önként hajlandóak voltak. További célunk az volt, hogy kiderítsünk, a sokkal erősebb versenyhelyzetnek vannak kitérve a szegényebb országok. Tehát itt tarifa mobilizációra van szükség, mindegy, hogy ez multilaterális vagy bilaterális tárgyalások keretében valósul meg. A preferenciák csökkennek vagy eltűnnek, és éppen ezért a teljes mobilizációnál már nincsenek preferenciák. Tehát úgymond kevesebb oxigén marad a fejlődő országok számára a preferenciák felhasználásában. A második megjegyzésem, és ez szintén kiderült a tanulmányból, 40% az összes preferenciális importnak a legfejlettebb országok által kerül felhasználásra, és olyan körülmények között, ahol nem csak, hogy elvesztítik a preferenciáikat, hanem a fejlettebb, fejlődő országok veszik tőlük el ezeket a preferenciákat. Nem minden fejlődő országnak ugyanazok a szükségletei, éppen ezért a legszegényebbekre kell összpontosítanunk, és amit választottunk, az a bevétel a szintje volt, a fizetések szintje. Ez hozzáférhető, és ez képviseli illetve mutatja a pénzügyi kereskedelmi igényeket, szükségleteket, ezeket jobban jellemzi, és éppen ezért ezen körülmények között ezeket használni kell. A Világbank osztályozása pedig egy előre elkészített nemzetközileg elfogadott objektív kritériumcsoport felhasználására ad lehetőséget. Mi a helyzet a termékekkel? Mivel, mint ahogy már említettem, számos olyan sor van, amit lefettünk, illetve vannak olyan sorok, ahol már nullán járunk. A tariferális sorok 90%-uk az egyetlen olyan terület, amit bővíteni lehet. És ha nézzük az EBA kezdeményezést, tehát az LDC kedvezményezetteket, akik az összes sort megkapják, kivéve a fegyvereket, ez mit is jelent? Ez azt jelenti, hogy a bővítés, tehát a kedvezmények növelése az LDC országok kárára valósulhatna meg. A GSP plusz kedvezményezetek kárára. Tehát az Európai Bizottság nem szabadna, hogy hozzányúljon ezekhez a termékekhez. Létezik az úgynevezett graduáció, fokozatos rendszer, ez tulajdonképpen Amennyiben egy országnak van egy olyan ágazata, amely versenyképes, és ez az ország kiszáll ebből az ágazatból, bizonyos okok miatt mondjuk három évre, akkor ez a speciális rendszer, az az, amit mi megvizsgáltunk, és ezt megpróbáljuk a GSP kedvezményetek számára meg, megerősíteni Indonézia, Vietnám, Tájföld és India olyanok, amelyeknek versenyképes ágazataik vannak, de a GSP-n belül továbbra is a graduáció vonatkozik rájuk. A GSP plusz az érzékeny gazdaságokra vonatkozik, itt a további liberalizációt támogatjuk azzal, hogy eh, a graduációt kivonjuk a GSP pluszból. Ami a GSP pluszt magát illeti, Hogyha szeretnénk ezt a rendszert bővíteni, akkor több ösztönzőt akarunk kialakítani az országok számára, hogy ehhez csatlakozzanak. Egyrészt a kedvezmények szintjén, hiszen a fejlettebb, fejlődő országokat ebből kivennénk, kevesebb így a versenyhelyzet, és a kedvezményezettek élvezhetnék a fennmaradó kedvezményeket. És ezáltal enyhülne a gazdasági kritériumok rendszere, 1%-os, 2%-ra emelkedne a korábbi 1%-os szám. Ezek az adatok változhatnak, és természetesen frissítjük őket. Ez azt jelenti, hogy a Fülöp-szigetek, illetve Pakisztán jelentkezhetnének, kérhetnék ezt a szám. támogatást, nem feltétlenül kapják ezt meg és bármikor megnyílhat ez a jelentkezési határidő, a 18 hónapos határidő helyett. A célunk az, hogy egy hatékony mechanizmust alakítsunk ki, erőteljesebb ellenőrzést mindenek felett, és ezen kívül szeretnénk egy szigorúbb definíciót kialakítani arról, hogy mit is értünk ezen dolgok alatt illetve egy egyértelmű visszavonási rendszert akarunk kialakítani, amennyiben az adott ország nem teljesíti ebben a rendszerben a kötelezettségeit. Tehát el, szigorúbb definíciók, egyértelműbb ellenőrzést és konkrétabb kritériumok a visszavonáshoz. De könnyebb bekerülni ebbe a rendszerbe, mint korábban, tehát ez egy egyensúly valósul meg. Végül pedig nem változtattuk meg a konvenciók számát, egyet töröltünk, az apartheid egyezményt, hiszen ennek már nem sok köze van a valósághoz, és bevettünk egy újat az éghajlati változásokra vonatkozóan, tehát megpróbáljuk ezeket korlátozni. Még akkor is természetesen, ha a konzultáció mind a két helyen megvalósult, tehát mindegy, hogy drogkereskedelem elleni küzdelemről van szó, vagy állatcsempészetről, és mi nem szeretnénk, hogyha a céljaink ellen való lenne mindez. Ami a jogi formát illeti, csak nagyon gyorsan, tehát mi nem készítünk listát semmiről, a szabályozás, javasolt szabályozás, definiálja a célokat, a nem diszkriminatív szabályokat a kedvezményezettek számára, és nem a végső célokat. Az egyetlen lista a javaslatban, a kritériumokra vonatkozik, amelyek alapján bizonyos országok kedvezményezettek lehetnek. És ezek az elemek a legutóbbi adatokra alapulhatnak, amint az, a szokványos jogalkotási eljárás végére érkeztünk. Mi is történhet tehát, melyik világbanki ország kategória változhat meg. Tudom, hogy az ekvádori ül mögöttem, és ők éppen a küszöbön állnak a közepes bevételű csoportba történő besorolásnál. Nem tudjuk még egyelőre, hogy mely csoportba fogják őket besorolni. Nem tudjuk, hogy kinek van szabad kereskedelmi megállapodása egészen addig, amíg az idő közeleg, és azt sem tudjuk, hogy ki kedvez, lesz a kedvezményezett a GSP Plus rendszeren belül, tehát a jövőbeni jogalkotások erre majd mind kitérnek. Vannak olyan dolgok, amik nem fognak változni, az de vonatkozó szabályok, Ezeket egy teljesen külön jogalkotást tartalmazza, az LDC országok mindig megkapják az EBA kedvezményezést, szeretnénk itt a folytonosságot biztosítani. A tanácsal együtt ebben az intézményben ezt átvettük, tehát a jelenlegi rendszert 2014. januárjáig megtartjuk. Az utolsó szlájd Természetesen a jogi biztonságot és előreláthatásokat szeretnénk erősíteni. Egy nyitott végű ciklust alakítunk ki, világos elvekkel a jogokat illetően. És természetesen a Lisszaboni szerződés döntéshozatali folyamataihoz nekünk is igazodnunk kellett. A 290-es, 91-es cikkelyekhez való igazodást illetően, illetve a bizottság szerep, szerepét illetően. Ez egy szokványos jogalkotási eljárás alá esik. Ennyit szerettem volna mondani, köszönöm szépen az idejüket. Thank you very much for this presentation. Köszönöm szépen ezt a prezentációt a bizottság részéről, és most pedig Ekvádor nagykövetének adom meg a szót. Fernando Yepes Lasso öméltóságának. Üdvözöljük itt a szakbizottságban. Ha jól tudom, akkor ma nemzeti ünnepnapjuk van Ecuadorban, ehhez gratulálok önnek. Good luck to your country. Ambas- és sok szerencsét kívánunk az országuknak. Nagykövet úr, köszönöm, hogy eljött, és öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Ecuadorban egy nagyon fontos évfordulót ünneplünk ma, Ecuador függetlenségét, 1822-ben vívtuk ezt ki. Szeretnék gratulálni önöknek, az INTA szakbizottságnak a jelenlegi kezdeményezéshez, amely egy széles körű vitát tesz lehetővé egy igen fontos kérdésben egy fejlődő ország számára, illetve az Európai Unió számára is. Politikai jellegűbb lesz a beszédem, nem annyira technikai jellegű, mint az eddigiek. Szóval inkább politikai hangvételű lesz a beszédem, azért, mert általánosabban beszélünk a GSP-ről, illetve a GSP Plus-ról, nem csak kereskedelem, kereskedelmi liberalizációról van szó. Ez egy olyan téma, amelyet a fejlődő országok kontextusában, illetve a fejlődő országok kontextusában kell vizsgálnunk, illetve egy egyensúly hiányától szenvedő globális világ adja ennek a hátterét. Meg kell próbálnunk harmonizált fejlődést biztosítani, illetve nagyobb fokú szolidaritást, annak érdekében, hogy igazságosabb világot tudjunk kialakítani. Most annyit mondhatok, hogy 25 éve, évét tapasztaltuk már meg a GSP-nek, és ami Ecuadort, illetve az andoki országokat, a latinamerikai országokat illeti, 1991-ben kezdtük el a GSP rendszerhez való csatlakozást. Az andoki országok számára ez egy nagyon fontos rendszer, illetve hasonlóképpen működik a közép-amerikai országok számára. Azóta új regionális kapcsolatokat próbáltunk kialakítani a Latin Amerika, illetve az Európai Unió között. Ez a kapcsolat a politikai párbeszéd pillérére épül, illetve a közös értékekre, mint például a demokrácia védelme, az emberi jogok védelme, a demokrácia jogállamiság, illetve hiszünk abban, hogy a nemzetközi szervezeteknek kell irányítaniuk a nemzetközi kapcsolatokat. Tehát mindezek fényében kell megvizsgálnunk az európai piachoz való preferenciális hozzáférést. Ezen eszközök nem csak a kereskedelem fényében kell, hogy értelmezésre kerüljenek, hanem közvetlen hatással vannak a termelésre, a kereskedelemre, és célunk az, hogy nagyobb fokú diversifikációt biztosítsunk, illetve jogi szempontból is biztonságot hozzunk, ami növekedést irányoz elő. Ezen kívül van még egy harmadik oszlopa is ennek a kapcsolatnak, ez pedig a fejlesztési együttműködés területe, nagyon pozitív tapasztalatokkal rendelkezünk. Nem lehet politikai párbeszédről beszélni, alapvető értékekre épülő politikai párbeszédről, hogyha nem ismerjük el az aszimmetrikus kapcsolatot a két régió között. Azt hiszem, hogy régiónkban nagyon sok előrelépés történt, nagyon sok olyan terület van, amely sikeresen zárt kereskedelmi megállapotásokat az Európai Unióval. Ekvádorban a tárgyalások felé haladunk, és nagyon remélem, hogy illetve úgy tudom, hogy a termelésügyi miniszterünk el fog látogatni Brüsszelben, azzal a célnal, hogy olyan kereskedelmi megállapodást kössön, amely mindkét fél számára kedvező. Ami a rendszer föntartását illeti, politikai okokból, amelyeket megemlítettem, illetve a gazdasági és kereskedelmi dinamizmus fenntartása miatt is nagyon fontosak ezek a lépések. Pozitívak a tapasztalataink, előny hozott nekünk ez a rendszer, és nagyon fontos ágazatok a preferencia rendszer miatt, kedvezményben részesültek, és konkrétan előnyöket könyvelhettek el, nem csak a termelés területén, hanem a versenyképesség területén is. Vannak olyan termékek, amelyek nagyon pozitív helyre kerültek a piacon a kereskedelmi preferencia rendszer miatt. Az új rendszer elfogadása kapcsán nagyon fontos volt az, hogy országunkban nem csak a kormány, hanem a civil társadalom is részt vett ebben a folyamatban, a kereskedelmi kamara, illetve a kistermelők szövetkezete, a kis exportőrök szövetkezete, az akadémia tagjai, mindenki elmondta véleményét. <clears throat> illetve elmondták, hogy mennyire mit gondolnak a rendszer hasznosságáról. Széles körű rendszerről van szó, jobban ki lehetne aknázni a benne rejlő lehetőségeket. Az ipari export például egy, ki, egy nem teljesen kiaknázott terület. Pozitív eredményekkel számolhatunk a rendszerben, hiszen a fejlesztést előre mozdította, illetve a kereskedelmi kapcsolatokat is. Ecuador esetében a rendszer életbelépése óta az exportunk, az Európai Unióba irányuló exportunk nagymértékben megnövekedett e, ezen eszköznek hála. Május 10-én a javaslatokat e, elfogadták, és most ezt tanulmányozza a ekvadori külügyminisztérium, illetve más érintett minisztérium, valamint a szakértők és a magánszektor is fontolóra veszi, és hamarosan megszületik majd az írásos véleményük amely alapján gyümölcsöző vitát folytathatunk. Úgy érezzük, hogy vannak pozitívumok ebben a rendszerben, és vannak olyan kérdések, amelyek még tisztázásra szorulnak. Pozitívumnak gondoljuk azt, hogy magát a rendszert megújítsuk, maga a megújítás önmagában is pozitívumként könyvelhető el, hiszen az országok számára ez nagyon is kedvezményező, kedve, kezdeményes véleményem szerint folytatni kell a GSP rendszert, és jogbiztonságot kell kialakítani, illetve erről kell meggyőződnünk, amely mindkét fél számára kedvező lehet a kereskedelmi kapcsolatok területén jogosnak és érvényben lévőnek kell maradnia ennek a rendszernek, és ezek a, ezen elvek alapján pozitívumként értékeljük azokat a kérdéseket, amelyeket az előző kollégám vetett föl, Peter Thompson úr. Kiszámíthatóságra van szükség ebben a rendszerben, a GSP plusznak kiszámíthatóbbnak kell lennie. Ezen kívül fontos hangsúlyozni, hogy ez a rendszer kötelezettségvállalásokra épül. Az országoknak ezeknek a kötelezettségvállalásoknak eleget kell tenniük. A nemzetközi közösség felé tett kötelezettségvállalásokról van szó. Fenntarthatóságot kell biztosítani a nemzetközi multilaterális rendszerben. Ecuador több egyezményhez csatlakozott, és ahhoz, hogy a GSP Plus rendszerből részesüljön, tiszteletben kell tartania ezeket az egyezményeket. Nagyon fontos számunkra, hogy jobb és igazságosabb világban élhessünk, amely nagyobb szolidaritásról tett tanúbizonyságot, tehát teljes mértékben elkötelezettek vagyunk a nemzetközi fórumok egyezményei mellett. Fontos számunkra az is, hogy egyértelmű jövőképet vázoljunk arra vonatkozóan, hogy az ellenőrzési rendszereket hogyan lehet javítani, kiigazítani. Biztos vagyok abban, hogy a vita során meg fogjuk érteni a védzáradékokat, illetve az átmeneti rendszereket a GSP keretein belül. Véleményem szerint néha kicsit politikaibb jelleggel kell megközelíteni ezeket a kérdéseket, Beszéltünk ugye a terrorizmus elleni harcról, ez egy nemzetközi feladat. És ami a fenntartatóságot illeti, az ENSZ egyezményeihez csatlakozni kell. Azt hiszem, hogy ezt egyértelműen ki kell mondani. Van egy aggályunk, amelyről szólt az előttem szóló előadó is, ez pedig az, hogyha magas, közepes jövedelmű országról beszélünk, ez az ország jogosult-e még arra, hogy a rendszer részévé váljon. Ecuadorban jelenleg még jogosultak vagyunk a rendszerbe való belépésre, illetve a kedvezményekre, hiszen még nem vagyunk közepesen magas jövedelmű ország. De azt hiszem, hogy oda kell nagyon figyelni erre a kérdésre, hiszen valós aggályok övezik ezt. Ami pedig a sérülékenység kérdését illeti, ugye ez az egyik alapvető kitétel, azt hiszem, hogy ilyen sérülékenységi kritériumoknak kell eleget tenni, de azt is gondolom, hogy nem elegendő, hogy közepesen magas jövedelmi országról beszélünk, hiszen vannak olyan közepesen magas jövedelmi országok, amelyek még továbbra is sérülékenyek maradnak, néha jobban, mint a, az alacsony jövedelmi országok. Néha sérülékeny az ország, például a szegénység miatt, vagy bizonyos országok szomszédsága miatt, esetleg konfliktus zóna közelsége miatt, és néha maguk a kereskedelmi kapcsolatok sérülékenyé tehetnek egy országot. Néha a kereskedelmi áramlatok, folyamatok maguk sérülékenyek, és néha nem hagyatkozhatunk a világ más piacai való hozzáférésre. Aztán esetleg menekültek áramolhatnak az eh, egy országba, ez is eh, sérülékenységi faktor lehet. Azt hiszem, ezeket mind figyelembe kell venni. Célunk az, hogy igazságosabb, demokratikusabb társadalmat alakítsunk ki, olyan értékekre építsünk, amelyeket oszt a két régió. Ez a szándékunk. Biztos vagyok abban, hogy a mai vita, a mai üléssel elinduló vita egymáshoz közelíti majd az álláspontjainkat, és technikailag tisztában látjuk majd, hogy mi is forog kockán. Egy erősebb, kétoldalú kapcsolatrendszer tudunk kialakítani majd. Mindig is ez volt a célja a kétoldalú kapcsolatoknak igazságosabb, méltányosabb, demokratikusabb társadalmakat létrehozni nyílt politikai viták segítségével, illetve jogbiztonság kialakításával. Azt szeretnénk, hogy egy állandó rendszer álljon föl, olyan rendszer, amely valóban a fejlesztést, illetve a fejlesztési együttműködést mozdítja elő. Köszönöm. Señor embajador, le deseo a usted las mayores felicidades para su país cuando camina para los 200. Köszönöm szépen, gratulálok az országa teljesítményéhez. És gratulálunk a függetlenség évfordulójához is. Most pedig Szilvi Mamihez következik, az Eurocommerce Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság tagja és a Frőkom, illetve alelnöke, tehát ő a gyümölcs, illetve virág termesztők érdekeit képviseli. Köszöntöm itt körünkben, és kérem tartsa meg előadását. Oha. Köszönöm. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim. Először is köszönettel tartozom azért, hogy a kereskedelmi ágazat részéről itt szólhatok önöknek, a GSP, a GSP reformját illetően. Mielőtt a reform kérdésére térnék rá, egy-két szóval szeretnék szólni az Eurocommerce-ről, illetve erről az ágazatról. Ez egy ernyő szervezet, amely a kiskereskedelmi és a nagykereskedelmi, valamint a nemzetközi kereskedelmet is fölöleli, 31 ország képvisel. Szeretném tájékoztatni önöket, hogy nagyon fontos szerepet játszunk az európai gazdaságban, dinamikus ágazatról beszélünk, 6 millió vállalkozással, 95%-a ennek KKV, valamint 30 millió munkahelyet képvisel az Európai Unió GDP-nek 11%-át támogatja, 11%-át teszi ki jelentéstevőként. Az Eurocommens nevében szólok, de emellett két föderációról is szeretnék szólni. Egy mezőgazdasági föderációról, az Union Fleurről, amely a vágott virág, illetve a termesztett virágokkal foglalkozik, és a GSP, GSP rendszer kedvezményezetje, itt főleg Kolumbia és Ecuador érintett ebben a témában. Ezen kívül képviselem a Frukomot is, amely mezőgazdasági élelmiszerekkel foglalkozik, és nagyon fontos részesülője, illetve kedvezményezetje a GSP rendszernek, különösen a halászat területén. Nézzük, miért ennyire fontos a GSP rendszer a kereskedelmi ágazat számára. Nos, azért, mert a kedvezményezett országok egy egyértelműen az importőr országok teszik ki, a Európai Uniós piachoz való hozzáférés rendkívül fontos. Ez egy stratégiai fontosságú kérdés bizonyos fejlődő országokban létrejött termékek esetében. Véleményünk szerint rendkívül fontos az, hogy a GSP rendszer megfelelően működjön, és átlátható legyen az importőrök számára, és megfeleljen a szükségleteiknek, mind jogi, mind pedig tervezési szempontból. Ezért nagyon fontos számunkra az, hogy egyszerű legyen ez a rendszer, és stabil, valamint előre látható. Ez az ágazat üdvözli az Európai Bizottság erőfeszítéseit az elmúlt évtizedben, különösen a közlemények, illetve a kommunikáció területén. Gondolok itt a felhasználókra, illetve a kedvezményezett országokra. A kereskedelmi ágazat örömmel veszi azt, hogy a GSP felülvizsgálata során bizonyos elemeket vezetett be az Európai Bizottság, amely nagy mértékben segíti a megfelelő működését ennek a rendszernek, például a graduáció eltörlése, illetve az egy, egységesebb, egyszerűbb osztályozási rendszer, valamint az ösztönzési rendszer megváltoztatása. Ezen kívül segítenek az importőrökben, a változ, importőröknek a változások követésében. Itt megemlítenem a, 220b cikket, amely rendkívül fontos ebből a szempontból. Ezeket a változtatásokat üdvözli az ágazat, és reméljük, hogy az Európai Parlamenttel gyümölcsöző párbeszédet folytathatunk majd az új GSP reform témájában. Ez a vita mai napon indul útjára először is. Nézzük általánosságban a reform javaslat, amelyet május 10-én nyújtott be az Európai Bizottság. Ezt üdvözölte a kereskedelmi ágazat. Nézzük, hogy miért. Azért, mert ahogy már mondtam, az importőröknek egy egyszerű GSP rendszere van szükségük, ez egy színek non feltétel ahhoz, hogy gyakorlatban megfelelően tudják alkalmazni ezt a rendszert. Fontos az is, a KKV-k számára, hogy egyszerű legyen ez a rendszer, érthető, értelmezhető, és egyszerű legyen a használata. A feltételek egyértelműek legyenek, és könnyű legyen ezeket használni, különösen a GSP pluszt illetően. Nézzük, az európai importőröknek olyan rendszere van szükségük, amely stabil, és a jogbiztonság rendkívül fontos ahhoz, hogy hatékonyan működhessen a GSP. 50 év, 5 év után egy felülvizsgálatra kerül majd sor, ugyanígy a graduáció eltörlése GSP plusz esetében üdvözlendő. Nagyon örülünk annak is, hogy a figyelmeztető rendszert bevezették. Ez különösen fontos volt Sri Lanka esetében. Ugyanakkor vannak védzáradékok, amelyek megmaradtak. Ezen a területen tisztázást szeretnénk látni. Látni szeretnénk, hogy ez hogyan működik pontosan, mert a felhasználók számára ez bizonytalanságot hoz. És végül egy utolsó elf: az európai importőröknek előreláthatók, kiszámítható rendszere van szükség, ez nagyon fontos, ahhoz, hogy a vásárlási ciklusokat fenn lehessen tartani, hiszen néha több hónap eltelik, mielőtt bizonyos termékek megérkeznek Európába. Szeretnénk 2013-ig kibővíteni a jelenlegi rendszert, kiterjeszteni azt, és ez lehetővé teszi a felkészülést a GSP reformjára, illetve lehetőséget nyújt arra is, hogy a jogi hátteret alaposan megvizsgáljuk. Ami a 2014-es rendszert, illetve változtatást illeti, <clears throat> a kereskedelmi ágazat elismeri az Európai Parlament új hatáskörét, felelősségi körét, és szeretnénk hangsúlyozni, hogy nagyon fontos a megfelelő határidők kialakítása, és az, hogy minden részletet legalább a hatályba lépés egy éve előtt közé tegyenek a hivatalos labban, tehát december 2012. decemberre előtt. Látni kell, hogy hogyan fog változni a rendszer, és a változtatás előtt nagyon szeretnének a felhasználók tájékoztatást kapni ezekről a változásokról. Hogyha lehet legalább egy évvel a változtatások életbelépése előtt. ami a GSP lefedettségét illeti a hatáskörét. Üdvözöljük azt, hogy a sérülékenységi küszöb a kedvezményezett országok esetében megemelkedett a GSP plusz rendszerben, ugyanígy az EBA a kedvezményezett országok listáját is üdvözöljük, valamint a magasabb graduációs küszöböt. Sajnos még mindig nagyon sok kivétel van az érzékeny termékek, a kényesebb termékek területén. Zárásképpen a három legfontosabb elvet szeretném megismételni, amely fontos a kereskedelmi ágazat számára, és ezek a következő GSP fő irányvonalai kell, hogy legyenek, az egyszerűség, a stabilitás, illetve a kiszámíthatóság ezek. Véleményünk szerint, hogyha az Európai Parlament ezt a három alapelvet figyelemben figyelembe tartja, akkor meggyőződésünk, hogy a végleges szöveg egy olyan GSP rendszert fog életbe léptetni, amely átlátható és hatékony. 2016-ig, ahogyan Thompson úrtól is hallottuk, az eredet igazolásáról még eddig nem beszéltünk. Ennek a kérdésnek a reformja véleményünk szerint 2017-től bizonyos nehézségeket fog hozni, hiszen az A formula eltűnik majd, és egy eredet tanúsítvány fogja fölváltani, amelyet a termelők hoznak létre a kedvezményezett országokban. Ez pedig az egész import tevékenységet kockázatosabbá teszi, és a rendszer kihasználását is veszélybe sodorja 2017 után. Köszönöm szépen a figyelmüket, és szívesen válaszolunk a kérdéseikre. Vegyék fel a kapcsolatot akár az Eurocommerce, akár pedig velem, vagy a két említett szervezettel. Köszönöm. Megköszönöm, asszonyom. És most az előadások közül az utolsó Mark Maes úr előadása lesz, aki a belga civil szervezeti koalíció, 11-11-11-es koalíció kereskedelem politikai tisztviselője. Öné a szó. Thank you, uh, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Tehát, ahogy mondtam, a belga civil szervezetek koalíciójának vagyok a kereskedelmi politikai tisztviselője, a Concord tagjai is vagyunk, 24 más nemzeti platformmal együtt, és 18 más hálózattal együtt, tehát a Concord 1600 civil szervezetet képvisel Európában, több mint 1600 civil szervezetet. Van egy kis munkacsoport, amely a GSP reformjával foglalkozik, az ő véleményüket fogom önöknek elmondani. Reméljük, hogy a Concord majd hivatalosan is ki tudja fejezni az álláspontját. Először is azt hangsúlyoznám, hogy a GSP az egy fejlesztést segítő eszköz, és így is kell maradjon, ennek is kell maradnia. Stevens úr nagyon jól megfogalmazta a jelentésében, hogy garantálja azt, hogy minden fejlődő ország kedvezményesebb, kedvezőbb feltételek között férjen hozzá az EU piacaihoz mint a fejlődő országok. Persze arra rá kell jönnünk, hogy ugye a leginkább kedvezményezett nemzet kategóriába kerülnek azok, akik a GSP alól kikerülnek. De mondjuk nem tudjuk, hogy miért kell a minimum követelményeket megszüntetni, és mindenkit ugyanarra a platformra helyezni a fejlődő országokkal együtt. Hát Gabon egy dél-afrikai ország, 2008-ban esett ki a legtöbb kedvezmény közül, ugye a kotonai megállapodás értelmében, bekerült a GSP rendszerbe, és aztán 2014-ben lehet, hogy a gazdag országok közé fogják sorolni. Nagyon rövid idő alatt nagyon nagy változás ez. Egyetértünk abban is, hogy az Európai Uniónak többet kell tenni annak érdekében, hogy a rendszert javítsa. A származásra vonatkozó szabályok egy komoly lépés lenne. Tudjuk, hogy ezeknek a reformja megtörtént, ezt még mindig vizsgálják, de nem megy ez elegendően messzire, és még mindig nagyon sok fejlődő országot akadályoz abban, hogy bejussanak az EU piacaira. Szeretnénk azt is elmondani, hogy számunkra a fejlődő országok, a fejlődő országok esetében nem a lista élén szereplő GSP országok a fontosak, mi a leginkább lemaradókra figyelünk oda. Nagyon sok olyan ország van, amely eh, LDC ország lehetne, legkevésbé fejlett ország, de mivel nem teljesít minden feltételt, nem eh, részesülhet minden kedvezményből az EBA-ból sem. Előfordult, hogy Afrikában ugyanazoknak a szabadkereskedelmi térségeknek a tagjai, ugyanolyan unióknak a tagjai, mégsem eh, kapja, kapják meg ugyanazt a piaci hozzáférést az EU-ba, mint a legkevésbé fejlett országok és ez az afrikai régióban, az AKC térségben is feszültségekhez vezetett. Emiatt a legkevésbé fejlett országok ezekben a térségekben nagy nyomás alatt vannak, hogy szabad kereskedelmi megállapodásokról tárgyaljanak, ipákról, és azt hiszem, hogy ezzel a helyzettel mindenképpen foglalkozni kellene, a GSP reformja egy jó alkalom lehetne erre. Mit tesz az Európai Bizottság? Nagyon sok országot kivesz a kedvezményezettek közül. És hogyan tudja ezt megtenni? Az egyfőre jutó jövedelem, mint kritérium, a legfontosabb kritérium. Ez a nagy jövedelmű országokat kiveszi, illetve a középjövedelmű országokat is. De ez a kategória 4000 dollár és 12000 dollár között van. Tehát ez azt jelenti, hogy ugyanabban a kategóriában lehet egy olyan ország, amely háromszor annyira gazdag, mint egy másik. És vegyünk, nami, vegyük Namíbiát, egy AKC országot, amely most 4200 dolláron áll az egyfőre jutó nemzeti jövedelem tekintetén, tehát ugye a, a felső és középjövedelmi országok közé tartozik, és azért el fogja veszíteni ezt a GSP besorolást. Egyébként 22 AKC ország kerül ki ebből a rendszerből, hogyha a bizottság javaslata megvalósul. A bizottság tehát a közleményében azt mondta, hogy az igényekre fog összpontosítani, Oroszország, Szaudarábia és Katar ki fog kerülni a rendszerből, ami nagyon is helyes, de van még rengeteg más ország, amely sokkal sérülékenyebb, és ezek is kikerülnek. Úgy gondoljuk, hogy sokkal, ahogy a nagykövet is hangsúlyozta, sokkal összetettebb, tudományosabb módon is meg lehetne állapítani azt, hogy hogyan lehet ezeket az országokat kivenni a kedvezményezettek köréből. A kérdés az az, hogy az Európai Parlament elő tud állni most ellenjavaslatokkal, a bizottság javaslataival szemben. Meg tudja vizsgálni az Európai Parlament azt, hogy mik ezeknek az országoknak az igényei, és el tudja ezeket különíteni, jobban meg tudja fogalmazni a szükséges kritériumokat. Minket még ennél is jobban aggaszt az, hogy hogyan használják fel ezeket a kritériumokat. Ugyanezt a vitát folytatjuk le a fejlesztési segély kapcsán. Ennek a szakbizottságnak is tudni kell, hogy zajlik egy másik vita. Mit tegyünk a középjövedelmű országokkal? Látjuk azt is, hogy vannak ilyen elképzelések, hogy csökkentsük a középjövedelmű országok támogatását, és hiteleit, és így tovább. És közben elfelejtjük, hogy a világ legszegényebb embereinek a nagy része pontosan ezekben az országokban él, tehát talán másképpen kellene az igényeket azonosítani. Aztán még a segélyezéssel kapcsolatos vita, hogy az EU állandóan vissza akar ide térni. Azt mondják, hogy a segélyeket, a gazdasági érdekek, segélyeknek a gazdasági érdekeket kell támogatni, minden egyes elköltött dollár meg kell, hogy hozza maga hasznát az EU-ban. A GSP reformjával az Európai Bizottság olyan eszközt készít magának, amelynek segítségével nyomást gyakorolhat az országokra, hogy mondjuk a nyersanyag stratégiáját fogadják el. Van egy olyan rendelkezés, amely kimondja, hogy azok az országok, amelyek a nyersanyagokkal kapcsolatban korlátozó rendelkezéseket léptetnek életbe, elveszíthetik a GSP kedvezményeiket. Aztán, ha megnézik hogy milyen gazdag országok kerülnek ebből ki, látható, hogy az Európai Bizottság a szabadkereskedelmi tárgyalásokat rá tudja kényszeríteni ezekre az országokra, illetve ki tud kényszeríteni kereskedelmi engedményeket majd. A bizottság azt állítja, hogy azáltal, hogy csökkentik a kedvezményezett országok számát a rendszerben, javulnak a körülmények azok számára, akik a rendszerben maradnak. Tehát ez a valóban azoknak az érdekét szolgálja, ahol nagy a szükség. És én remélem, hogy ezek az intézmények, akik itt is képviseltetve vannak, tehát például az, az ODI, meg tudják vizsgálni ezeket az állításokat, igazak-e vagy sem? Hát részben igaz ez, persze, ha kevesebb a kedvezményezett, akkor nyilván jobbak a feltételek. De három dologra kell itt figyelmeztetni. Az egyik, mi történik azokkal, akik eh, kikerülnek innen? Hát ők a piacon attól még jelen vannak, és a szabadkereskedelmi megállapodásokról kell tárgyalniuk, ahogy egyre többen ezt megtették, megkötötték az EU-val, akkor nyilván versenytársak lesznek. Tehát nem jelenti azt, hogy mivel kikerülnek a GSP alól, nem lesznek versenytársak többé, és nem fognak versenyezni a szegényebb eh, fejlődő országokkal. A másik dolog pedig az, hogy a gyengébb országok közül nagyon sokan nem tudják kihasználni azt a piaci hozzáférést, amit a GSP kínál nekik, azért mert a kínálati oldalon vannak megszorítások. Tehát ezek a korlátozások megmaradnak, ugye higiéniai, technikai és egyéb normák, amiket teljesíteni kell, meg a származásról még nem is beszéltem, tehát nem lehet azt mondani, hogy alapértelmezés, hogy akkor ezek az országok jobban járnak, akikben maradnak. Az, e- a bizottság azt mondja, hogy 1,1 milliárd eurót tud majd megtakarítani a rendszer megváltoztatásának eredményeképpen. Tehát én nem hiszem, hogy a kedvezményezettek számának csökkentésének az lesz az eredménye, hogy azok kapnak majd nagyobb hozzáférést a piachoz, akiknek a leginkább szüksége van erre. Van még egy feltétel, amelyet az EB használ, tehát minden olyan ország, akinek szabadkereskedelmi megállapodása van, amely már két éve működik, lekerül a GSP listáról. Most, ha megnézzük azokat az országokat, ahol magasabb a jövedelem, és aztán megnézzük, hogy kinek van ilyen kereskedelmi megállapodása, akkor azt látjuk, hogy igen, nagy az átfed, átfedés. Tehát nem is kellene használni ezt az egyfőre jutó jövedelem kritériumot, hogy csökkentsük a kedvezményezettek számát mert egyre több ország amúgy is szabadkereskedelmi megállapodást köt. Tehát nem is értjük, hogy miért van erre akkor szükség. Végül pedig, ahogy mondtam, minket ugye a sor vége érdekel, és szerintünk a GSP-t úgy is meg lehetne változtatni, hogy gondoskodunk arról, hogy több ország használhassa ki a GSP kedvezményeket, ezt mondjuk úgy is meg lehetne tenni, hogy a GSP pluszt javítjuk tehát hozzáadjuk azokat a sorokat, amelyek a katonai megállapodásban szerepeltek, preferenciák terén, illetve az, hogy az EBÁT az egész szubszaharai térség számára felkínáljuk. Illetve, hogy odafigyelünk azokra az országokra, amelyek olyan térségben vannak, ahol nagyon sok a LDC, a legkevésbé fejlett állam. Hát ezek a mi következtetéseink, illetve a véleményünk a javaslatról. Köszönöm szépen! Köszönöm. Tehát legutolsó vendégünk előadását meghallgattuk, és most a vita következik. De meghívtuk a tanács munkacsoportjának a vezetőjét is, Palusi Gusztávot, és azért azzal kezdeném, hogy neki adom meg a szót, hogy elmondja, hogy mi a tanács álláspontja. Az önné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. A GSP munkacsoport elnökeként hadd tájékoztassam önöket az ügy állásáról, illetve javaslata kapcsolatos információkról a tanácsban. A bizottság benyújtotta az átfogó felülvizsgálatra vonatkozó javaslatot a kereskedelmi minisztereknek. Itt a külügyi tanács találkozóján volt történt ez május 13-án, amikor a kereskedelmi kérdéseket tárgyalták. A tagállamok üdvözölték ezt a javaslatot, mert ennek alapján a jelenlegi GSP kereteket frissíteni lehet, aktualizálni lehet, és így a kedvezményezett országok igényeire lehet szabni a rendszert, és hatékonyabbá lehet tenni fejlesztési, illetve preferencia politikai eszközé, a jó kormányzat lehet erősíteni, és lehet azt biztosítani, hogy az eljárásokat is egyszerűsítsék a Lisszaboni szerződés rendelkezéseinek megfelelően. A tanács már megkezdte a javaslat részletes technikai vizsgálatát a GSP munkacsoporton belül. A tanács az Európai Parlamenttel szoros együttműködésben az együttdöntési eljárás keretében fog dolgozni, annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb életbe léphessen az új GSP rendszer. Örömmel várjuk, kíváncsian várjuk az előadók jelölését, és szeretnénk ennek a szakbizottságnak a véleményét mielőbb meghallani, meghallgatni. Zárásként hadd mondjam, az elnökség nevében szeretném megköszönni a nagyon pozitív és konstruktív erőfeszítéseket Muraira elnök úr részéről, illetve a GSP előadója részéről, Solc úr részéről, és megköszönöm, hogy a, ennek a konstruktív munkának köszönhetően sikerült megállapodást elérni, és nagyon remélem, hogy ennek köszönhetően megfelelő idő lesz arra, hogy egy jól működő jogi keretrendszer lépje majd életbe a GSP rendszer számára. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen. Um, for the EU and for the beneficiaries of... Úgy tűnik, hogy uh, a jelenlegi GSP rendszer kedvezményezettjei számára megfelelő döntést hoztunk. Hát reméljük, hogy ez lesz a végeredmények közös erőfeszítéseinknek. Először is Robert Stöldi kapja meg az út, a szót az ECR frakció részéről. Köszönöm, elnök úr! A bizottsághoz intézném a kérdésemet. A múlt héten Budapesten egy AKC találkozóra került sor, és a pénzügyi csomagokról szóló vita nagy része az elszámoltathatóságról szólt. Adatokat kell szolgáltatni, így bizonyítani a jogosultságot. A rendeletben szereplő kritériumok alapján interferencia van sajnos. Did, did the commission hear what I said? Sorry, do you want me to repeat the question? No. Uh, pardon? Okay. No need to repeat the question. Can, can... Nem, nem kell megismételni a kérdést. Azt szeretném föl, tehát az a kérdésem, hogy a statisztikai adati, adatok forrását felvetné-e, feltárná-e a bizottság, itt a jogosultsági kritériumokra gondolok, egyetértek a bizottság álláspontjával, a GSP átstruktúrálása időszerű, nagyon sok ország eljutott már azokhoz a pénzügyi kritériumokhoz, amelyek problémáikat orvosolják. Például Oroszországra gondolok. A kérdés azonban, hogy hogyan értékeljük a fejleményeket, hiszen az egyik legfontosabb probléma, amelyre fény derült a múlt heti AKC ősön, pontosan ez volt. From the group. Köszönöm. <clears throat> Robert Sturdy, Helmut Scholz. Köszönöm, elnök úr. Azt gondolom, hogy a meghallgatás és a szakértők számos aspektust vetettek fel, amelyek um, az általános preferencia uh, rendszer továbbfejlesztésével kapcsolatban előbbre vihetnek bennünket, hiszen a bizottsági javaslat alapvető újítást tartalmaz. Nem szeretnék az összes kérdésre kitérni, amelyeket uh, itt a szakbizottságban már taglaltunk, a jelenlegi GSP rendszer meghosszabbításakor. Bizonyos tartalmi kérdéseket kivettünk ebből, azért, mert szeretnénk azt, hogyha ezt a rendszert a jelenlegi szabályozások értelmében fejleszték tovább, és nagyon sok ország a fontos lenne, hogy részt vegyen a biztonság kérdésének javításában. Hogyha az új rendszert be akarjuk vezetni, akkor hogyan tudjuk ezt közösen fejleszteni viszonylag rövid időn belül, hogyan tudjuk megoldani azt, hogy ez az új mechanizmus úgy nézzen ki, hogy az eredeti cél, a GSP rendszer eredeti célja, azaz a fejlődéshez való hozzájárulás, egy olyan eszköz, ahol az Európai Unió alapértékei mellett kötelezzük el magunkat, az együttműködésekben és a bilaterális kapcsolatokban is, tehát tudatos módon kell ezt kezelni, azért, hogy a, gazdag, a gazdasági együttműködésből mindenki profitáljon. Három kérdésem van, a bizottsághoz is intézném ezt, illetve a szakértőkhöz. A jelenleg megfogalmazott 19-es D cikkelyben problémát látok. Ha például egy kormány nemzeti érdekei miatt úgy dönt, hogy a nyersanyagokhoz való hozzáférés az eddigi kritériumok alapján nem megengedhető, akkor preferenciát megvonják tőle. Én úgy érzem, hogy ennek nincsen köze az eredeti ügyhöz. Tehát ahhoz, hogy a gazdasági fejlődésben segítsük ezeket a fejlődő országokat a partner országokban. Hát még meg kell kérdőjelezni itt a GSP kialakítását. Második kérdés a kumulációra vonatkozik. Eddig csak az megengedett, hogyha ugyanabból a kategóriából a termékek eh, feldolgozásával kapcsolatban végeznek tevékenységet ezek az országok. Egy meghallgatásról érkezek. Paraguay elnökével folytattunk eh, megbeszélést, ő ma járt az Európai Parlamentben, és eh, beszéltünk a Mercosur kapcsán, illetve a regionális integráció új formáiról kell elgondolkodnunk, az integrációs terek újra felállításával. Más a helyzet, hiszen dél-déli partnerségek vannak kialakulóban, és ennek új következménye van. Ez azt jelenteni, hogy hogy a kumulálásra vonatkozó elvrájuk nem vonatkozik. És a harmadik megjegyzése Mark Mays kitétel előadásában a 4200 dollár, mint bevételi küszöb, fejenként évente. Azt gondolom, hogy ez a küszöb nagyon alacsony, és el kell gondolkodnunk arról, hogy ezt nem lehet-e máshogy definiálni, lehet-e máshogy kiszámítani. Hiszen, hogyha megnézzük a fejlődés átlagát, átlagát itt egy globális mércéke, mércét adunk, és Robert Sturdy e, kérdésével összefügg az én felvetésem is. Ez nem önkényes, hanem hogyan adódik egy ilyen alacsony küszöb, hogyan áll össze. és mindez hogyan tud a fejlődési partnerség együttműködéshez ami az Európai Unióban sem teljesít eh, még egy 0,7%-ot, ezt hogyan lehet itt szigorú kritériumként alkalmazni? És végül pedig a kérdésfelvetés, amiről már 14 nappal ezelőtt szó volt a plenárison, A GPS mechanizmusának átalakítása egy hosszú távú eszköze valóban, vagy a kritériumok kiélezése egy ellentétes irányú fejlődést támogat-e, tehát a bilaterális kereskedelmi megállapodásokat helyezi előtérbe. Tehát nem a preferencia rendszerekről van szó, mint a gazdasági együttműködés általános hozadékáról az Európai Unió és a fejlődő országok között, hanem a bilaterális kereskedelmi szerződések rendszereként és a piaci szabályozást helyezi mindez előtérbe. És ezzel összefüggésben áll az, hogy hogyan képzeljük el és ez nem volt még, nem derült ki világosan számomra az anyag elolvasása után, hogy szeretnénk egy regionális megkülön megközelítést, tehát a regionális térségek számára szeretnénk a preferenciákat kialakítani. Tehát a regionális integráció támogatását és az Európai Unió lehetőségeinek egyértelműbb érzékelését és szeretnénk -e így erősíteni a partnerségeket. Köszönöm. Uh, Paul Murphy, also from the GUE. Paul Murphy, szintén a GUE képviseletében parancsoljon. Köszönöm elnök úr, és köszönöm az összes előadó beszámolóját. Nagyon informatív előadásokat hallottunk. A GSP fejlesztési eszköz, és kell, fejlesztési eszköz kell, hogy legyen, illetve a fejlesztés fontos eszköz, és ez a kulcsfontosság kérdés számomra. Éppen ezért a javasolt változtatások a fejlődés irányába kell, hogy mutassanak a fejlesztési úton, a fejlesztés eszközeként. És nem gondolom, hogy jelenleg ez ebben az irányban halad. Vannak aggasztó jellegű fejlemények, Az Európai Unió kereskedelmi politikájának uh, egyik aspektusa, hogyha nem tudnak hozzáférni a GSP, a GSP rendszerhez, akkor erőltetik a kereskedelmi, ületeles kereskedelmi megállapodásokat. A 11-11 csoport képviselője erre ki is tért előadásában ami a felső középbevételű országokat illeti, tehát 4000 dollárt GN, az az GDP GSP GNI határként nem vizsgálja meg azt, hogy egy ilyen országban a bevétel hogyan oszlik meg, illetve ez a külszöbb még mindig szegényként minősíti az adott országot. Ha megnézzük a, a vagyon felosztását, akkor ez sokkal rosszabb helyzetet tükröz. Tükröz a GSP-hez való hozzáférésben és a GSP pluszhoz is. A Mercosur országainál fel lehet -e ezt az eszközt használni arra, hogy az országokra nyomást gyakoroljunk azért, hogy szabadkereskedelmi megállapodásokat kössenek az EU-val. Hiszen ha ezt nem teszik meg, akkor nem férhetnek hozzá alacsony tarifákon az európai piachoz. Tehát ezzel akarják-e arra kényszeríteni ezeket az országokat, hogy szabadkereskedelmi megállapodásokat kössenek. A nyersanyagokat illeti, erről már vitát folytattunk ma délelőtt, és a 19-es 1.d-ben ez egyértelműen kiderül. A szisztematikus nem fair kereskedelmi gyakorlatokat illetően, stb. stb. stb Ez arról szól, hogy a GSP vagy a GSP pluszból kiessen egy adott tagország. És ez a demokratikus jogok kérdése is, az exportadók kivetését illetően, illetve más politikák kidolgozását illetően, azért, hogy a nyersanyagokból profitáljanak, és a GSP helyett a fejlesztési eszközt használják, további szabadkereskedelmi piac nyitási eszközként került ez kidolgozásra. Thank you. Uh... Köszönöm. Mielőtt az előadóknak uh, visszaadom a szót, egy rövid megjegyzésem lenne. Meghallgattuk a kedvezményezetteket, a legfőbb érintetteket, az importőröket, kedvezményezett országokból. És az európai gyártókat még nem hallgattuk meg, lehet, hogy ezt eh, legközelebbi alkalommal kell, hogy megtegyük majd. És éppen ezért úgy érzem, hogy egy megjegyzést kell, hogy tegyek arra, amit az Európai Bizottságtól hallottunk. bizottság ezt a javaslat tervezetet úgy alakította ki, hogy nem volt tekintettel a végkifejletet illetően, illetve a objektív kritériumok figyelembevétel nélkül. Egy évvel ezelőtt a tanács, az Európai Unió tanácsa döntött úgy, hogy a következő GSP plusz rezsim keretén belül Pakisztán is legyen ott. Ezt a politikai döntést a tanács hozta, és a bizottság ebben a javaslatban ezt a politikai döntést megvalósította, és a tanács is. Éppen ezért az érzékenység, az vulnerabilitási küszöb megduplázódott, 1%-ról 2%-ra emelték azért, hogy Pakisztán hozzáférhessen a GSP plusz rezsimhez illetve a graduációs kritériumokat is mellőzték. Pakisztánban nagyon versenyképes a textilipar, és nem szabad őket kihagyni a szabályozásból. Tehát én ellent mondanék ezeknek a pontoknak a bizottsági nyilatkozatban. Úgy tűnik számomra, hogy Világos megvalósításról van szó, egy korábbi, nagyon is politikai színezetű privilégium kapcsán, azért, hogy Pakisztán ebből előnyöket kaphasson. Hát ennek a politikai döntésnek a megvalósításáról van szó. Éppen ezért attól azt szeretném, ha meghallgatnánk az európai gyártókat is, Ezért, hogy Pakisztán és a Fülöp-szigetek kapcsán lássuk azt, hogy itt eh, igenis eh, jelentős eh, versenyhelyzetben levő versenyképes ágazatokról van szó, és mindez károsítja az európai textilipart, illetve azt, ami megmaradt belőle. Tehát őket is meg kell, hogy hallgassuk. Ami az európai a bizottság javaslatának további javaslatait illeti. Úgy érzem, hogy a GSP-t más célokra kell összpontosítani. Hiszen itt eltérés van a legfontosabb eh, európai kereskedelmi szabályoktól, Második megjegyzésem, nem felejthetjük el azt, hogy az EU bővítése után néhány saját tagországunk, közepes bevételű ország, és nem lenne fair, hogyha ők kereskedelmi preferenciákat kapnának, olyan országokkal összevetve, akik hasonló helyzetben vannak. Azzal is egyetértek, hogy a kereskedelmi preferenciánkat valamiért cserébe juttathatjuk csak. Tehát a kedvezményezettektől ezért cserébe kell kérni dolgokat, és az unilaterális döntéseink összhangban kell, hogy legyenek az európai iparra vonatkozó szabályozásokkal, és az Európai Unió számára ez egy fontos terület, illetve nyersanyagok is. de Nem értek egyet azokkal a kifogásokkal, amelyek felmerültek ezen a területen, illetve ellenvetésekkel. A közelebbi alkalommal azt gondolom, hogy további e, érintetteket is meg kell, hogy hívjunk, hiszen ez kitűnő alkalom arra, hogy megosszuk egymással az érveinket a jogalkotási eljárás keretében. Ez az egyik legfontosabb eljárás, amivel önök eddig találkoztak, és idő szükségeltetik arra, hogy mindezt megnézzük. Köszönöm szépen mindenkinek az értékes hozzájárulását. Visszadom a szót az előadóknak, ugyanezt a sorrendet követem, amit az első körben kötettünk. Christopher Stevens kap szó. Well, let's We don't need this time 15 minutes. Let's speak of... Uh, Most nem kell 15 perc, 5 perc elég. Nagy érdeklődéssel hallgattam ezeket az információkat. Én csak két dolgot tennék még hozzá. A jelentésből két információt emelnék ki, ez kapcsolódik az előzet, előbb meghallgatott felvetésekhez. Tehát, hogy valaki azt mondta, hogy a félidős felülvizsgálat, tehát az a jelentés azt mutatja, hogy a domináló országok a legnagyobbak, domináns országok a legnagyobbak, Brazília, India és így tovább. Hát ez a jelentés egy nagyon hosszas, összetett anyag, és én szerintem pontosan más jött ki. Az EBA kedvezményezettek közül Kambodzsa és Banglades a leg, leginkább kedvezményezett, a GSP Plus esetében Ecuador és Rica a leginkább kedvezményezett ország, és a GSP esetében sokkal kisebbek a kedvezmények. Itt Pakisztán a textilipar, illetve Argentina gyümölcs és zöldsége kapcsán a leginkább kedvezményezett országok. Indiát és Brazíliát nem említik szerintem, tehát ezeket az országokat nem említik, mint fő kedvezményezettek. A második dolog, amit még el akartam mondani, tehát még egy információ, beszéltek arról, hogy milyen hatása van annak, hogy a GSP-ből kizárják azokat az országokat, amelyeknek szabadkereskedelmi megállapodása van az EU-val, illetve a felső és középjövedelmi országokat. Szeretném az önök figyelmét felhívni az ötös táblázatra a jelentésünkben, ez a 19-es oldalon található. Ez a táblázat összehasonlítja az EU által kínált GSP kedvezményeket és más országok által kínált lehetőségeket. A jelenlegi rendszerben az EU nem több országot céloz meg, mint a többi donor, de mondjuk azért a élen jár, mert nagyon sok kedvezményezetje van. Ha a jelenlegi javaslatban szereplő lista, és én értem, még azt, hogy ez egyelőre csak jogi keretekre vonatkozik, és a kettes mellékletben felsorolt országok egyelőre csak a bemutatás, javaslat bemutatásának a célját szolgálják, de mégis, hogyha ez bekövetkezik, akkor kisebb lenne a kedvezményezettek csoportja, sokkal kevesebb lenne a kedvezményezett, mint bármely más ország kapcsán, amely GSP-t kínál, még Fehér Oroszországnál is. Tehát azt hiszem, hogy ez egy elég nagy változás lenne. És végül pedig a graduáció Mark kérdésére reagálva a brit kormány finanszírozott egy kutatást annak érdekében, hogy megnézzük, hogy az új küszöbök kapcsán kijár jobban, rosszabbul. Ez a munka majd nyárra fog elkészülni. Köszönöm szépen, és Peter Thompson következik. Köszönöm, elnök úr. És köszönöm a kérdéseket, illetve a vitát. Talán érdemes az egyik legfontosabb kérdéssel kezdeni, ugye ki marad és ki kerül ki az új rendszerből. Tartsuk észben, hogy ezt nem tudjuk egészen addig, amíg az új adatok nem állnak a rendelkezésünkre. Tehát a jelenlegi adatok alapján ezt csak meg tudjuk vizsgálni. 176 ország van most, 35 távoli ország és terület lenne, amely rögtön kiesik vagy kiesne a javaslat értelmében, ezek Európai Uniós területek, amelyek az EU piacokhoz úgy is hozzáférnek, tehát már eleve hozzáférnek, és akkor vannak olyanok, amelyek az USA-hoz, Ausztráliához vagy Új-Zélandhoz tartoznak. Például az északi Mariana-szigetek, vagy a Virgin-szigetek, a brit Virgin-szigetek, és így tovább, tehát ilyen országokról van szó, nem fogom felsorolni mind a 33-at, de azt hiszem, hogy ez elég sok ország már eleve a 176-ból, tehát elég sokan kiesnek. Aztán másodszorban azt is hallották, hogy eltávolítjuk azokat az országokat is, amelyekkel szabadkereskedelmi megállapodás van érvényben, vagy ahol valami más tudunk felajánlani, a GSP-vel egyenértékű kedvezményt. Itt 34 országról van szó, nyilvánvaló, hogy az Euromed országok ide tartoznak, és azok az országok, amelyekkel gazdasági partnerségi megalapodást írtunk alá, aztán vannak olyanok, amelyek a piaci hozzáférés rendelet keretein belül férnek hozzá, tehát ez az IPA előfutára, ez elég sok AKC országot tartalmaz, és azokat az országokat is kivennénk, hét országot, amelyek magas jövedelmű országok, tehát ugye Szaudarábia, Bahrein, az Egyesült Arab Emirátusok, és így tovább. Tehát amikor Mark Mayes erről a híres listáról beszélt, hát tulajdonképpen az a lista, ami megmarad, az 14 országot tartalmaz, nem olyan sok, mint amennyire gondolnánk. Ide tartozik például Costa Rica, Panama, Kuba, Venezuela, Brazília, Uruguay, Argentína, vannak volt eh, szovjetuniós országok, mint Fehér Oroszország, Oroszország, Kazaksztán, és Márknak igaza volt, Gabon is ebbe a kategóriába kerülne, Líbia, Malajzia, Laosz és így tovább. Tehát elég sokan kikerülnének, hogyha ezt a, a kritériumot tartanák meg. Én azt mondanám csak, hogy a jövedelmi szinte kérdés, és hogy hogyan döntsük ezt el, ez nem ilyen egyszerű. Az a helyzet, hogy először is fel kell tennünk azt a kérdést, hogy egy ország, amely több erőforrással rendelkezik, mondjuk pénzügyi erőforrással, és magasabb jövedelmi szinten rendelkezik, hogy mondjuk annak ellenére, hogy a jövedelem eloszlás nem egyenlő, és persze tisztában vagyunk azzal a tényel, hogy nagyon sok szegény él a legkevésbé fejlett országokon kívül, mint azokon belül. De mégis, hogyha ezt elmondtuk, akkor is van egyfajta az eloszlás hatása, illetve az, hogy a GSP eszköz mit tud elérni és mit nem. Tehát fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy vajon a GSP, GSP eszköz meg tud-e orvosolni tud egy olyan problémát, ami a jövedelem elosztás problémája tulajdonképpen. Ezt én itt most függőben hagyom, nincs erre határozott válasz, de azért korlátos az, amit mi tenni tudunk annak érdekében, hogy a jövedelmi aránytalanságokat javítsuk az érintett országokban. Tehát miért használjuk ezt az egyfőre jutó GNI kritériumot? Azért, mert ezt nemzetközileg elismerik, ez semleges, tiszteletben tartják, ez valóban egy nemzetközi intézménytől származik, megbízható, objektív kritériumról van szó, és meghatározza ez a pénzügyi igényeket, valamint a kereskedelmi igényeket is és mutatja a fejlesztési igényeket, szükségleteket is. Tehát a mi szempontunkból ez egy olyan mutató, amire nyugodtan támaszkodhatunk. Megnéztük-e az emberi fejlődési indexet és egyéb kategóriákat? Igen. Ezeket mind megvizsgáltuk, de rájöttünk, hogy ezek nem felelnek meg az összes feltételnek, mert vagy nem biztosítanak folytonosságot, vagy nem minden országot fejlesztenek, fednek le, vagy nincs meg a statisztika, vagy pedig az EU-t majd azzal vádolják, hogy manipulálja az információkat. Tehát mi megpróbálunk a lehető legobjektívabbak maradni. Ami pedig a származási szabályokra vonatkozó kérdést illeti, én az elején elmondtam, hogy ez a javaslat és persze ezt a vitát nagyon jó is lefolytatni, én nem hibáztatok senkit amiatt, hogy felvetette, felvetette ezt a kérdést, de hogy ez a javaslat nem szerepel a, most itt a beterjesztett anyagban, tehát itt semmi nem szól erről, úgyhogy én most nem is tudok erre kitérni. A nyersanyagok kérdése. Morera professzor nézeteit feljegyeztem, illetve másoknak a véleményét is értem. Én annyit mondanék csak, hogy a megfogalmazás, amely ugye azt mondja, hogy súlyos és rendszeres tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok. Tehát én remélem, hogy ez már ellentmondásmentes, mert ez benne van a mostani rendeletben is, és elég régóta benne volt ez az EU rendeletben. Tehát amit a 19-es cikkkel tettünk, az csak annyi, hogy illusztráltuk egy példával, hogy mit gondolunk. Tehát ide beletettük, hogy beleértve azt, ami a nyersanyagok biztosítását illeti. Tehát ez nem azt jelenti, hogy ez egy fő politikai kezdeményezés, ez csak egy példa, illusztráltuk egy példával azt, ami már régóta szerepel a jogszabályban. És az utolsó kérdés, milyen adatokat használunk fel? Ha jól emlékszem, Stördi úr tette fel. Erre azt mondom, hogy ugye persze vannak hivatalos statisztikák, amelyeket közzétesznek, tehát ez mindenki számára elérhető. Az importtal kapcsolatos statisztikák, tehát az Európai Unióba irányuló import. Hogyha ön ennél szélesebb körű statisztikákról szól, tehát GSP plusz, és így tovább, hogy ezt hogy értékeljük, hogyha hiányosságok vannak, hát akkor az első az nyilván a monitoring testületek, tehát a nemzetközi, az érintett nemzetközi egyezmények monitoring testületeihez kell fordulnunk. Kizárunk-e adatokat? Nem. Nyilvánvaló, hogyha valaki nem teszi azt lehetővé, hogy az érintett monitoring testület megvizsgálja az adatait, akkor kizárásra kerül. Köszönöm szépen. Köszönöm, és Szilvi Manya következik. Manyász. Ambassador Fernando Yepes had to leave because he had a commitment. A nagykövetnek el kellett hagyni az ülésünket. Uh, second secretary of the embassy is there, so I could give... Ha jól látom, akkor a másodtitkára itt van a nagykövetségnek, neki adom meg a szót. The ambassador of Ecuador, sorry, I haven't noticed that you were there. Az ekvadori nagykövet urat fogja helyettesíteni, elnézést kérek, nem láttam, hogy ön is eljött. Eh, primero agradecer por todos estos comentarios que sin duda son interesantes. Eh, Köszönöm szépen, nagyon érdekes volt ez a vita. Számunkra a legfontosabb téma, amelyre már gyakran utaltak a felszólalók, az az a változtatás, amely a sérülékenység, tehát a fejlődő országok sérülékenységének kritériumát változtatja meg a GSP Plus rendszerében, és ezzel a változtatással a felső középjövedelmű országok kikerülnének ebből a rendszerből. Ecuadorban ez a fogalom, ez a sérülékenységi kritérium lehetővé teszi a GSP rendszerbe való részvételt. Azt hiszem, hogy nem csak a jövedelmet kell figyelembe venni, vannak más tényezők, amelyek sérülékenyé teszik a, a sérülékenyé tesznek egy országot. Például a világpiacon való szereplése. A kisebb fejlődő országok, mint például Ecuador, bár eljutottak a felső középjövedelmű országok kategóriájába, vagy a jövőben idejutnak, mégis úgy gondolom, hogy továbbra is kedvezményezettjeik kell, hogy legyenek a GSP Plus rendszernek. A kritérium, amely meghatározza, hogy sérülékeny egy ország, és ezért jogosult a GSP Plus rendszere, Jelenleg a 73-28-as rendelet szabályozza ezeket a kritériumokat. Egy ilyen kritérium például az, hogy a Világbank nem nem teszi a magas jövedelmi országok osztályába az adott országot három egymás követő évben. Illetve egy másik ilyen kritérium, hogy hét terméke, hát hét termék esetében 70, 7 termék 75%-a az EU-ba irányuló export a GSP rendszerben. A jelenlegi rendelet 8. cikkeje szabályozza ezeket a kérdéseket. Véleményünk szerint ezeket a kritériumokat meg kellene tartani, és ez kellő mértékű támogatást nyújtana Számunkra a sérülékenységet nem csak a jövedelem szint alapján határoznánk meg, hanem más feltételek alapján is, és így Ecuador továbbra is kedvezményezetje maradna a GSP plusz rendszernek. Euh, Köszönöm szépen, mondja Szilvi Mönjen. Számunkra fontos kritériumokról szeretnék szólni, és itt a Stevens úr prezentációjára utalnék. Fontos számunkra, hogy a GSP rendszer könnyen alkalmazható legyen, gyakorlati szempontból kiaknázható legyen. Ez az, amit hangsúlyoztam a prezentációmban is. A fő célkitűzés a gazdasági szereplők számára nem feltétlenül az, hogy elméleti szempontból tökéletes rendszer jöjjön létre, hanem az, hogy egy olyan rendszert hozunk létre, amely gyakorlatban is működik. Fontos ez az exportőrök számára, a fejlődő országok számára, és azon országok számára, akik a GSP rendszerből részesülnek. Hallottuk a Ecuador véleményét, nagy mértékben hozzájárult a gazdasági fejlődéshez ez a rendszer abban az országban. De ugyanígy az európai gazdasági szereplők számára, az importőrök számára is ez a fontos. Fontos megérteni azt, hogy valóban a tarifális rendszer egy fontos rendszer, amely alapján konkrét döntéseket hozunk, például az import tevékenység területén, de ez csak az egyik ilyen kritérium, az importőrök más, más feltételeket, más tényezőket is figyelembe vesznek a kiszámíthatóságot és a jogbiztonságot. Ezért, hogyha megengedik, ismét hangsúlyoznám ezt a kérdést. Véleményem szerint ez továbbra is rendkívül fontos. A parlament vitái során ki kell térni ezekre a problémákra, Más kérdések is nagyon fontosak, amelyek elhangoztak, azonban a legfontosabb kérdés az az, hogy hogyan lehet a GSP rendszert könnyebben felhasználhatóvá tenni a fejlődő exportorországok számára, illetve az európai gazdaság érdekeit hogyan lehet előre mozdítani. Itt az importőrökre is gondolni kell, illetve az európai ö, munkahelyekre valamint az európai gazdaságra hat, kifejtett hatására. Mindezeket az elemeket nagyon fontos lenne figyelembe tartani a vitánk során. Köszönöm. Um, um and finally... Köszönöm. Végül pedig eh, Mász úr kapszol. Köszönöm szépen. Ként megjegyzésem van. Egyetértek azzal, hogy a Világbank osztályozását tiszteletben tartjuk. De ez nincs tekintettel az érzékenységekre. Hogyha megnézzük a VTO-t, ahol nem mezőgazdasági piachoz való hozzáférésre beszélünk, akkor számos kategóriára tekintettel van ez a szabályozás, illetve érzékeny gazdaságokra, és ők a bevételi kritériumot használják szintén. Egy másik fontos megjegyzésem, az Európai Unió bővítése óta folyamatosan azt halljuk, hogy most vannak az Európai Unióban olyan országok, amelyek szegényebbek, mint az LDC országok közül néhányan, amelyekkel fejlesztési együttműködést folytatunk. Igen, ez én egyet a kérteni, és a Balkán országai ugyanide tartoznak. Azt gondolom, hogyha az egyfőre eső jövedelmet veszük alapul, akkor az Európai Unióban kéne ugyanezt figyelembe venni, hiszen nem szeretnénk a szegény országok zsebéből kivenni, és a gazdagabb országok zsebébe betenni. Az Európai Uniót blokként kell tekinteni, nem az egyes országokat kivenni ebből külön-külön. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, uraim. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Köszönöm, hogy eljöttek a meghallgatásunkra. Köszönöm mindenkinek a részvételt. Ez csak az első lépés volt. És remélem, hogy a legközelebbi alkalommal ugyanilyen nagy lesz az érdeklődés, illetve a részvétel. Sorry. Let me say goodbye to our guest. de folytatjuk a szakbizottsági munkát, hiszen még mindig van egy napi rendi pontunk, Szeretnék egy kis figyelmet kérni. Kérem azokat, akik távozni szeretnének a teremből, hogy csendesen tegyék ezt meg. Kérem, hogy szünetel, szüntessék be a beszélgetéseket. Hát yeah, So, let's uh, resume our procedure. Folytatjuk a munkát. A fennmaradó napi rendi pont. Jelentés a 17. parlamentközi ülésről Dél-Afrikával. Ez a Dél-Afrikával fenntartott kapcsolatok delegációjának jelentése. Michael Cashman, az elnök ennek a delegációnak, őt üdvözlöm itt körünkben. Nem első alkalommal találkozunk vele. És be fog számolni a Dél-Afrikai Unióval fenntartó gazdasági kapcsolatainkról. Köszönöm, hogy eljött. Parancsoljon! Önél szó mutassa be jelentését a dél-afrikai látogatással kapcsolatban is. Thank you very much, President, uh, for your... Köszönöm szépen, elnök úr, ezeket a köszöntő szavakat, és köszönöm azt is, hogy lehetőséget biztosítottak számomra, hogy megosszam önökkel a tapasztalatainkat. Ez átfogóan egy nagyon pozitív látogatásról van szó. Február 21-23-án jártunk Fokvárosban, Afrikában, és nagyon termékeny látogatás volt ez. Ugyanakkor voltunk ö, ott, amikor az éves költségvetést bemutatták, tehát formálisan és informálisan is nagyon sok felső vezetővel, miniszterrel tudtunk találkozni. Rengeteg témával foglalkoztunk, az éghajlatváltozástól kezdve, hogy ez egy fontos konferencia, Dörbenben lesz az év végén, tehát ettől kezdve egészen Dél-Szudánig nagyon sok témát tárgyaltunk az afrikai kontinens államai közötti kapcsolatokról beszéltünk, és természetesen elefántcsontpartra is kitértünk. El kell mondjam, már kifejeztük az aggájainkat, hogy a belpolitikával, belpolitikáit, vagyis a nemzetközi kapcsolatokért felelős miniszterrel tárgyaltunk, és jött az Elizé palotából egy dokumentum, amelyet Sárközi elnök úr írt alá, és ezt a választási bizottság elnökének címezték Elefántcsontparton. A levélben pedig az szerepelt, vagy legalábbis arra utaltak, hogy Sárközi elnök úr részt vett a munkában, vagy legalábbis ez befolyásolta, mielőtt még a választási eredményeket közzétették. Szerencsére mindenki nagyon felelősen viselkedett. Roland Dandehier nagykövettel együtt felvettük a kapcsolatot a francia nagykövetséggel, és ők is érdeklődtek, vizsgálódtak, később megerősítették, hogy ez egy hamisított levél volt. Aztán írtunk a nemzetközi kapcsolatokért felelős miniszternek, és megfogalmaztunk aggájainkat, hogy egy ilyen levelet adtak át nekünk, amely egy hamisítvány, amelyről ugye vizsgálódások után kiderült, hogy a levél nyelvezetesen volt diplomáciailag helyes, tehát ez egy nem, nem felelt meg az Elizé palotából ki küldött levél diplomáciai színvonalának, sőt nyelvtani hibák is voltak benne, de nem is igazolták ennek az eredetét. És ez a levél a delegáción keresztül akár nyilvánosságra is kerülhetett volna, és azt hiszem, igen komoly diplomáciai problémát okozhatott volna, és ezek a tárgyalások okozhatták volna a legnagyobb gondot. Én megtudtam, hogy elnézést kértek később, de aztán az a levél, amit mi írtunk a saját aggájainkról, még nem érkezett meg, vagy hát legalábbis el kellene, hogy hivatalosan ismerje a nemzetközi kapcsolatokért felelős miniszter ennek a levélnek a készhezvitelét akkor is, hogyha a mi aggájainkat pretóriának már megfogalmazták. De csak azt akartam ezzel mondani, hogy ez egy olyan ügy, amely így zajlik, ezt így görgetjük, és komoly kellemetlenséget okozhat ez az EU-nak is, a delegációnak is. Nincsen francia tagja a delegációmnak, de ettől függetlenül emlékeztettük a többi dél-afrikai parlamenti képviselőt és a nemzetközi kapcsolatokért felelős minisztert is. Elnök úr, külföldön mindannyian franciák vagyunk, mondja az elnök úr. Ha más országokba látogatunk, akkor mindannyian franciák vagyunk. Európaiak vagyunk, nem lehet ezt így mondani. Um, Igen, pontosan ezt akartam mondani, hogy emlékeztetnem kellett a többi parlamenti képviselőt, és kérem, hogy hagyja, hogy hadd használjam az eredeti megfogalmazásomat, mert a végkimenetele az igaz lesz, tehát helyes lesz. Annak ellenére, hogy nem volt a delegációnknak francia tagja, hogy ki tudja fejteni mondjuk a véleményét francia belpolitikai szempontból, az én kötelességem az az volt, hogy a teljes Európai Uniót képviseljem és így utasítsak el mindenféle olyan javaslatot vagy feltételezést, hogy bármely tagállam helytelenül járt volna el. Tehát ez sajnos nagyon rosszul sült el. Aztán Zimbabvéval kapcsolatban is voltak tárgyalások, meg a gazdasági helyzettel kapcsolatban is, és beszéltünk arról a fejlődésről is, amelyet Dél-Afrikában lehet megfigyelni, ugye ez a déli, déli, dél és dél közötti együttműködés. Aztán említettük Kína szerepét, és azt, hogy Kína mit nyer az ilyen tárgyalásokból és a fellépésből Dél-Afrikában. Hát gondolom tudják, hogy sohasem mulasztjuk el az alkalmat, hogy a SZADEK EU gazdasági partnerségi megállapodásról szóljunk, most is így tettünk. És megállapodtunk, hogy többet kellene tennünk, hát nagy örömmel mondom, hogy az elutazásunk előtt Sturdy úr is meglátogatta a delegációt, és tájékoztatott minket az IPA legújabb fejleményeiről, írtunk egy közös levelet április 6-án, Grüft biztos úrnak. És ebben a levélben azt hangsúlyoztuk, hogy látható jelenlétet várunk Dél-Afrikában. Annak érdekében, hogy ezeket az ügyeket minél inkább ösztönözni lehessen. És hogyha önök nem kapták meg ezt a levelet, akkor elnézést kérek, de vannak példányoink, tehát a rendelkezésükre tudjuk bocsájtani. A gazdasági partnerségi megállapodáson kívül a stratégiai partnerségekről is beszéltünk, a migrációról, a vízummentességéről, tudomány és technológia, globális kormányzás, G8-ak, G20-ak, ezek voltak a fő témák, és aztán két oldalú tárgyalások következtek a politikai frakciókkal, és a miniszterekkel is tárgyaltunk. A civil társadalom képviselőivel is találkoztunk, projektekre látogattunk el, és nagy örömmel jelentem, hogy az elkötelezettségünk Dél-Afrikában nagyon jó eredményeket hoz. Az állampol, valóban az állampolgárok élvezik ennek előnyeit. Találkoztunk a Dél-Afrikai Cukorszövetség képviselőivel, meghallgattuk az ő aggájaikat. Erről az érzékeny kérdésről ez ugye mindkét oldal számára nagyon érzékeny. Beszéltek arról, hogy nincs AKC cukor, amely az EU piacokra érkezik, illetve a cukor árképzéséről is beszéltünk. És zárásként pedig egy közös nyilatkozatot fogadtunk el a Dél-Afrikai Európai Unió parlament közi találkozó végén. Átfogóan azt mondhatom összefoglalóan, hogy nagyon produktív, robusztus ülések voltak ezek, megosztottuk egymással a véleményünket, és azt is elismertük, hogyha eltérnek ezek a vélemények, de minden egyes véleményetől függetlenül értékes. Megállapodtunk, hogy megpróbáljuk a különbségeket, eltéréseket, véleményeltéréseket áthidalni. És végül pedig ma reggel is találkoztunk, itt a választási eredményeket kívántuk megvitatni, az önkormányzati választások eredményeit, május 18-ai választások eredményeit, de nem volt elég idő erre ma délelőtt. Elnök úr, Dióhelyban ennyi az áttekintés, tehát most itt tartunk, de én úgy érzem, hogy a parlamenti képviselők minden szinten nagyon-nagyon szeretnék folytatni a partnerségi megállapodást, ami létezik, a stratégiai partnerséget, és szeretnék, nagyon szeretnék az eltéréseket, a véleménykülönbségeket áthidalni közöttünk, és meg kell, hogy mondjam, hogy Stördi úr nagyon bölcs tanácsokat adott a delegációnknak ebben a témában, a szedek és IPA témában. Nagyon szívesen válaszolok kérdésekre, nem biztos, hogy minden kérdésre majd elő tudok állni egy válaszsal. Köszönöm, Michael, hogy megosztottad velünk ezt az átfogó beszámolót, és köszönöm, hogy szóltál erről a furcsa ügyről, a hamisított levél ügyéről, mert ez egy, hát ez megmérgezheti a nyílt és őszinte kapcsolatokat, amelyeket ki tudtunk építeni Dél-Afrikával. Tudod, hogy nagyon nagy figyelemmel kísértük a gazdasági, kereskedelmi kapcsolatokat, politikai kapcsolatokat is Dél-Afrikával. Ez a szakbizottság tavaly küldött delegáció Dél-Afrikába, ahogy tudod, és Robert Sturdy is ott volt és biztos vagyok benne, hogy ő nagyon szívesen járul hozzá továbbra is a munkához, a vitákhoz. És majd véleményezi a jelentésedet, tehát most nagy örömmel megadom a szót Sturdy úrnak. Well, I hadn't actually intended to speak, Jim. I think Michael Cashman... Én nem akartam eredetileg szólt kérni. Michael Cashman remek jó munkát végzett, és nagyon érdekes információkat hallhattunk tőle. A legfontosabb dolog, és a bizó, biztos nagyon röviden megemlítette ezt. De a legfontosabb dolog az, hogy ez a szakbizottság, mivel vannak eh, kereskedelmi ipák, néha vannak problémánk a devével, de vannak eh, kereskedelmi ipák a fejlődő világ számára, és eh, éppen ezért megfelelő következtetéseket levonni. A karifórumot említette Michael Cashman, a karifórum megállapodást, illetve átmeneti megállapodást, és nem tudom, hogy Michael szeretné ezt kommentálni, amikor mi ott voltunk az INTA képviseletében, akkor azt éreztük, hogy ők lelkesek az eredményt illetően. Ennyit szerettem volna mondani, elnök úr. És nem tudtam, hogy ilyen hatással leszek Michael-ra, illetve ennyire fog örülni a megjegyzésem, mire csak az igazat mondtam neki. Köszönöm szépen, van-e a szakbizottság többi tagjának megjegyzése. Catherine Bilda. Köszönöm. Nagyon röviden. Köszönöm Michael beszámolóját, nagyon érdekes információkat hallottunk, különösen ami a hamisított levelet illeti. Az elmúlt héten, ugyanúgy, mint a Robert, az LKC delegáció tagjaként a vízummentességről beszéltünk, az Európai Unióba utazó képviselők és diplomaták kapcsán, és azt gondolom, hogy lehet, hogy ez olyan téma, amit szintén meg kéne, hogy vizsgáljunk. Nagyon gyakran, amikor mi megyünk delegációs utazásokra, akkor vízumdíjat kell eh, fizetnünk, eh, nem gyorsított az eljárás, és a harmadik országok részéről nagyon kedves az, hogyha ne, bennünket nem köteleznek ezekre a vízumdíjakra, és nem szép, ha mi ezt nem nyújtjuk számukra cserébe. Nem tudom, hogy a belga hatóságok lennének felelősek ezért, de amikor eljönnek Brüsszelbe, akkor a belga hatósági eljárásokon kell keresztül esniük. hogyha szeretnénk hírnevet szerezni, és hogyha azt a benyomást keltjük, hogy nehézkesek vagyunk a vízumenteseket illetően, akkor ez nem tesz jót hírnevünknek sem. Solc képviselő, köszönöm elnök úr, én is köszönetet szeretnék mondani a nagyon informatív eh, előadásért a parlamentközi delegáció látogatásáról. Azt gondolom, hogy mind a két félnek vannak kihívásai, azért, hogy a dörbeni csúcstalálkozóra mind a két fél megfelelően felkészülhessen. Tudná -e arról néhány szót szólni, hogy mik voltak az elképzelések, amennyiben erről a témáról szó volt, hiszen közösen kell elérnünk valamit, tehát nem egy üres anyaggal állunk szemben a dörbeni csúcs kapcsán, előbbre kell lépnünk, és mi a dél-afrikai félnek a, az elképzelése. Köszönöm, mondja az elnök, Michael, parancsolj, kérlek, hogy Választolj ezekre a kérdésekre, illetve ha van még megjegyzésed, akkor tedd meg ezeket. Köszönöm szépen, elnök úr! Az utolsó felvetésre reagálnék először, ami a Durbani eh, csúcstalálkozót, illetve a COP17-eket. A Durbani konferencia három hét múlva lesz, és két elvárás van, az egyik egy jogilag kötelező érvényű megállapodás megszületése, és a másik pedig egy kötelezettségvállalás, amit majd valamikor el kell érni. A dél-afrikaiak nagyon aktívak nagyon aktívak a magas szintű informális találkozókat illetően, már bizonyos feladatokat el is végeztek, és Berlinben lesz hamarosan egy ilyen találkozó Angela Merkel kancellárasszonynal és másokkal, és megpróbálnak informális megállapodásra jutni, mielőtt Dörbönbe érkeznek. Ami szintén világos, Ez az, hogy az amerikai fél elismerte azt, hogy az Európai Unió elképzelései meghatározóak lesznek a megállapodást illetően, még akkor is, hogyha nem az összes érintett fér aláíró, néhány civil szervezet, akik részt vettek a delegációs ülésen, úgy érzik, hogy egy mechanizmust kell kialakítanunk amely segítségével bizonyos országok, mint például az Egyesült Államok képesek lehetnek arra, hogy becsatlakozzanak jogi szempontból ebbe a megállapodásba. Vannak céljaink, ezzel kapcsolatban, és sajnos ezek az elvárások megbuktak, és nem sikerült eddig megállapodásra jutni, törekvésénk ellenére a dél-afrikaiak holisztikus megközelítést alkalmaznak, és megpróbálnak megállapodásra jutni, még akkor is, ha nem az összes fél fogja ezt aláírni, és egy olyan mechanizmust kell kialakítani, amely további felek számára lehetővé teszi a bekapcsolódást majd egy adott ponton. Amit Dél-Afrika elképzeléseit illeti Kopenhágában, Dél-Afrika semleges marad a folyamatot illetően. Világos a hozzáállása, szeretnének megállapodást, és egy olyan megállapodást szeretnének, amelyek a, amely a fejlődő országokat favorizálja, és tekintettel van a, az e, éghajlati változások katasztrofális hatásainak ellensúlyozására. Nagyon fontos, hogy fenntartsa semlegességét Dél-Afrika, hiszen ha nem így tesz, akkor korábbi elképzeléseire utalva azért fogják majd hibáztatni, hogy miattuk nem sikerült megállapodást kötni. Logisztikai szempontból ők képesek, felkészültek arra, hogy ezt megoldják. 30 ezer résztvevő jön majd Durbanbe, és remélem, hogy ez jót tesz az ő gazdaságuknak is. Remélem, Solc úr, hogy ezzel megválaszoltam az ön kérdését. Catherine. Ami a vízamentességet illeti, és ez létfontosság a vita szempontjából, nem a dél-afrikai polgároknak szeretnénk vízamentességet adni, a parlamenti képviselők számára kérnek vízummentességet, hiszen nekik nagyon bonyodalmas vízumkérési folyamatokon kell keresztül menniük, vízumkérvényezési folyamatokon keresztül, és elnök úr, ha nem bánja, akkor én e, ezt egy levélben fogalmaznám meg, amit e, ön, illetve a DEVE elnöke kéne, hogy megfogalmazzon a Zsóli asszony, és a Libe, komiti, a Libe szakbizottság elnökéhez eljuttatnánk, és felvetnék ezt a kérdést, hiszen a Libe lenne az illetékes a témáért. És a kölcsönösség kulcsfontosságú itt. Hát van lelkesedés a megállapodást illetően, illetve a szadak kapcsán is. Éppen ezért Robert és én magam levelet írtunk a biztosnak, mert úgy érezzük, hogy egy erőteljes politikai elkötelezettség és aktív bekapcsolódás mindkét fél részéről szükségeltetik. Éppen ezért a biztos, aki majd oda látogat, fizikai manifestációja annak, hogy szeretnénk megállapodásra jutni. És a szimbolizmus a politikában rendkívül fontos, különösen akkor, hogyha bizonyos tagországok korábbi gyarmatosító hatalmak tulajdonképpen, éppen ezért a szimbolizmusnak még inkább jelentősége van. Természetesen tudjuk, hogy még mik a nyitott kérdések az ipákkal kapcsolatban. Az eredetre vonatkozó szabályozás is ide tartozik, de azt gondolom, hogy a dél-afrikai fél, is abban érdekelt, hogy szülessen megállapodás. Ami pedig a hamisított levelet illeti, Néhányan talán nem emlékeznek az 1920-as, 30-as, 40-es évek hollywoodi sztárjára, May Westre. Sok dologról volt híres. Carl Gable megragadta a karját, és megkérdezte, hogy miért eh, tartja a karomat, hiszen ez nem nehéz. May West, amit mondott, szintén fontos a politikusok számára, Hát az ember vezessen naplót, és akkor a napló fogja vezetni őt. És minden bizony, ha időm ezt megengedi, eh, én is naplót fogok vezetni, és ebben a levelet meg fogom említeni. Köszönöm szépen, Michael. Mint ahogy tudják, elnökként eh, méregelem majd a javaslatukat, a vízumentességet, illetően köszönöm szépen kedves szavait. Az ipát, nagyon fontosak. Ezeknek nagyon fontos a fejlesztési oldala, de mégiscsak kereskedelmi megállapodásokról van szó, és gazdasági együttműködési megállapodásokról. Éppen ezért mindezek nem másodrangú jelentőségűek. minden bizonyal nem utolsó alkalommal jött el hozzánk, és máskor is tájékoztatni fog bennünket. Dél-Afrika fejlődéséről köszönöm szépen, ezzel lezárom a mai ülést, a következő ülés időpontja június 21-e. Köszönöm szépen!